Uh, hello. I would like to start this hearing. Jó napot kívánok, akkor tehát kezdjük ezt a mostani meghallgatást. Sophie mcginnis t keressük az ansz től Elvileg itt van velünk a teremben, kérem, hogy jöjjön ide. Kedves képviselők, Kedves felszólaló, kedves hölgyeim és uraim! Nagy örömmel üdvözlöm Önöket ezen a meghallgatáson, amely a Dublini rendszerről fog szólni, és annak megújításáról. Nem kaptam semmiféle ellenvetést a programmal kapcsolatosan, úgyhogy ezt elfogadottnak tekintem. A jelenlegi menekült válság kapcsán a meghallgatás a bizottságnak azon javaslatával fog foglalkozni, amely a Dublini rendszert szeretné megreformálni, kiemelvén a szolidaritást a tagállamok között, és azzal a céllal, hogy, nemze- hogy Európában a tagállamok között nemzetközi védelmet kaphassanak az, az arra jogosultak. Kettő jogi javaslatnak a javaslat áll a közepében ennek a Dublini rendszernek. Szükség van a reformra, ugyanis több mint egy millió egy millió menedékkérelmet nyújtottak be a tavalyi év során, és ez több tagállam, nevezetesen Olaszország és Görögország regisztrációs és befogadási kapacitásán is túlmutatott. A Schengeni térség és a Dublin 3 rendeleten alapuló szétosztási rendszer nem volt alkalmas ezt az áradatot kezelni. Nagyon sokan kértek menekült státuszt, és a tagállamok között nem sikerült megfelelően szétosztani a, a menekülteket, nem sikerült menekülteket, illetve nemzetközi védelmi jogosultakat megfelelően szétosztani. A mai meghallgatás egy átfogó elemzést szeretne nyújtani a Dublini átalakítási javaslatról és annak különböző céljairól. Az elemzések a legkritikusabb témákat fedik le. Cecilia Wikström jelentésére alapulva, például a befogadási eljárás és a biztonságos származási ország, valamint a biztonságos harmadik ország, a jelentkezők szétosztása automatikus rendszer kapcsán, az áthelyezések hatékonysága és a másodlagos mozgások elkerülése kalap, ö, kapcsán, valamint a gyermekjogok és az adatvédelem kapcsán egyetemi, európai és ENSZ ügynökségek, valamint civil szervezetek képviselői fognak felszólalni. Lát, egy pár szót a meghallgatási eljárásról. Minden egyes rész után lesz egy kérdés-válasz szekció. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy interneten lehet követni élőben ezt a meghallgatást, és mindenkinek a felszólalását felvesszük. Először is kezdjük tehát az első panellel, vagyis Dublin reformja, kritikus értékelés. Itt van velünk Francesco Májáni úr, aki a Lozani Egyetem tanára. A LIBE szakbizottság tanulmányát ő készítette, a Dublin 3 rendelet reformjáról. Be fogja mutatni a tanulmány legfőbb pontjait. A meghallgatáshoz kapcsolódó háttér dokumentumok között megtalálják ennek a tanulmánynak a szövegét, illetve itt is papírformátumban. Mejeni úr, az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom a tanulmányom fő pontjait. Kevés az idő, és nagyon sok napirendi pontunk van, úgyhogy rögtön kezdeném is a legfontosabb pontokkal, a tanulmányom legfontosabb pontjaival. Szeretném három részre osztani az előadásomat. Először is szeretnék beszélni pár adatról, azzal kapcsolatosan, hogy a Dublini rendszer miért bukás, hogyan áll az egy évvel ezelőtt indított áthelyezési rendszer. Szeretném bemutatni önöknek, hogy véleményem szerint melyek a legfontosabb pontok mindezen rendszer mögött, majd pedig általánosságban a reformokról szeretnék beszélni, és a különböző témákat részletesebben szeretném majd bemutatni, és utána majd átadom a szót a tisztelt felszólalóknak. Először is kezdjük az első ponttal. Miért is beszélhetünk bukásról? Miért mondhatjuk, hogy a Dublini rendszer és az áthelyezési rendszer megbukott? Az adatok, amelyeket önök mögött, önök előtt, attól függ, láthatnak, a 2013-as évre vonatkoznak, Akkor volt a legtöbb áthelyezés, nem tudom, hogy látják-e a számokat, körülbelül 70 ezeres, 70 ezeres magasságról beszélünk itt. 58 ezernél is több volt tehát ez a szám. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy 435 ezren kértek menedékjogot ebben az évben. Természetesen ez az adat változott az évek során, de a nagyságrend, a Dublini rendszer megalakulása óta ugyanaz marad. Összességében az összes jelentkező összes kérelmezőnek egy harmadát bírálják el pozitívan. Mondhatjuk azt, hogy a kérelmezők befogadási aránya nagyon alacsony. 70 ezer tehát a transfereknek a száma. Ezek általánosságban visszafogadási eljárások, tehát visszaviszik a kérelmezőket abba az országba, ahol először regisztrálták őket. Összességében tehát a felelősség az első állami, azért az állami, ahol benyújtják a menedékkérelmet. Ugyanez az eredmény látható, hogyha a kritériumokat, Dublini kritériumokat nem vesszük tekintetbe. Ugye mi ez a kritérium? Az, hogy ott vizsgáljuk meg a kérelmet, amelyik országban benyújtották. Ez nem vélemény, csupán bemutatom a tényeket. Egy másik elemet is szeretnék itt bevezetni. A bizottság a javaslat, a Dublin 4 javaslatban bemutatta azt, hogyha a különböző országokba érkező áramlatokat összehasonlítjuk egymással, akkor, akkor nagyok a különbségek. Ezek az eredmények lehet, hogy úgy tűnnek, mintha nem lennének igazából jelentősek, mégiscsak hatalmas költséggel járnak. Nem szeretnénk most itt a költségekről beszélni, az emberi költségekről, ugyanis a Dublini rendszer erre nagyon részletesen kitér. Csupán szeretném kiemelni, hogy a költségek, a menekült rendszer költségei nagyon nagyok. A Dublini rendszernek az volt a célja, hogy felgyorsítsa a rendszert, viszont több hónappal lelassítja a rendszert, a Dublini, Dublini rendszer. Ezen kívül pedig az adminisztratív eljárások költségeit sem szabad elfelejtenünk. Vannak olyan adminisztratív eljárások, amelyeknek semmilyen kézzelfogható eredményük nincsen. Tehát ebbe a rendszerbe máshogyan is fel tudnánk használni ezeket a, ezeket a kiadásokat. Hogyha szeretnénk megnézni a szétosztási rendszer másik fő elemét, itt semmiféle konkrét eredményekről nem tudunk beszámolni még, ugyanis csak egy éve alkalmazzák az áthelyezési rendszert, Optimisták vagyunk, főleg a bizottság optimista, amikor azt mondja, hogy az áthelyezési mechanizmus egyre gyorsul és gyorsul. Én azt látom, hogy havonta 500 az áthelyezéseknek a száma, a 440 lenne a legjobb, tehát tízszerese mint ahol most tartunk. Eddig 5600 volt a legtöbb, és megint csak nagyságrendekről szeretnék beszélni. Olaszországba a, ta- a 52 ezeren érkeztek az elmúlt hónapokban, vagy hogyha egy másik nagyságrendről szeretnénk beszélni, Görögországban jelenleg 60 ezer kérelmező van. Nem szeretnék részletekbe menően kitérni arra, hogy ez most jó-e, rossz, vagy mi a probléma. Csupán csak azt szeretném kiemelni, hogy az áthelyezés pont úgy, mint a Dublini rendszer, nagyon szimbolikus jelentőséggel bír, viszont gyakorlati jelentősége annál kisebb. Persze, hogyha a jelző képviselői szeretnének kiavítani, mert vannak pontosabb adataik, akkor nyugodtan. Mik vannak a számok mögött? Persze a számok önmagukban is érdekesek, de ha nem kötjük őket semmihez, akkor nem értjük meg, hogy miért is, dolg, miért is olyan a helyzet, mint amilyen. Ez csak hipotézis, de valószínűleg, és ezt már különböző jelentésekben is kiemelték, hogy három fő faktorra vezethető vissza a jelenlegi helyzet. Az egyik az, hogy a cél személyek, vagyis ha úgy tetszik, az ügyfelek, tehát maguk a menedék kérők, a kérőket nem vonza sem a Dublini rendszer, sem pedig, és ez egy kicsit érdekesebb, sem pedig az áthelyezési rendszer nem vesznek részt ebben a játékban, és nagyon nehéz együttműködni, hogyha nem vesznek részt ebben a rendszerben. Nem vonzó a rendszer, érthető, hogy miért nem az. Mind a két rendszer arra alapul, hogy a menedékkérőknek nincs választásuk. Ez az alapötlet. Tehát nem tudják a kezükbe venni a sorsukat, nem tudják a saját életüket ott kialakítani, ahol szeretnék, ahol menedéket szeretnének kérni. Ugyanakkor pedig, és ez az első faktorhoz kapcsolódik, a kritériumok, főleg a Dublini kritériumok, azt nem tudom pontosan, hogy az áthelyezési rendszer kritériumai öm, hogyan is működnek ilyen szempontból, de az biztos, hogy a Dublin rendszer kritériumai nem igazán veszik figyelembe a valós helyzetüket a menedékkérőknek. Van ahol persze van családegyesíté kritérium, de a családegyesítési kritériumot gyakorlatilag nem is veszik figyelembe, több okból ezeket most nincs időm bemutatni. A menedékkérők elméletileg oda kell, hogy befogadják őket, ahol először belépnek Európába, de ez az ország valószínűleg nem jelent semmit számukra. Éppen ezért önkényesnek érzik magukkal szemben a rendszert. Egy másik fontos elem, amelyet szintén szeretnék kiemelni, az az, hogy közös európai menekültügyi rendszerről beszélünk, Mindezenáltal tudjuk, hogy a védelmi szint, a befogadási szint, amely a különböző tagállamokban elérhető, az igencsak drámai. A kutatások nem térnek ki arra, hogy a mozgások hogyan is alakulnak Európán belül, de ne felejtsük el, hogy vannak olyan európai tagállamok, amelyekben a standardek sokkal alacsonyabbak, mint amit az Európai Uniós, illetve a nemzetközi jog előírna. Tehát erős okok miatt nem működnek együtt a célszemélyek. A tagállamok pedig gyakran inkább versenyző magatartást vesznek fel, nem pedig együttműködő magatartást. Miért? Azért, mert az Európai Uniós jogrend szerint az az ország, az európai tagállam, amelynek be kell fogadnia a menedékkérelmet, annak kell állnia a költségeket is. Tudom, hogy számos szolidaritási mechanizmus működik az Európai Uniós jogi rendszerben, de ezzel nem lehet lefedni a teljes költséget. Éppen ezért a tagállamok nem a legjobb tagállamba szeretnék befogadni a menekülteket, és elnézést, hogy most általánosítok, de a tagállamok mit tesznek? Megpróbálnak megszabadulni, amennyi menekült kérőtől csak lehet, és megpróbálják a másik országba elküldeni őket. Tehát az együttműködés itt nem működik. Elnézést, hogy, hogy ilyen nyersen fogalmazok, de hát 15 perc alatt erre telik. Az utolsó pont, amelyet szeretnék kiemelni, az, hogy ezek a, ezen, ezek a fajta eljárások rendkívül összetettek, komplex, összetett elemekre alapulnak, különböző határidőket kell betartani, különböző administratív szervekkel kell együttműködni, és éppen ezért lassú a, a rendszer. A tanulmány, a bizottság tanulmánya kitér arra, hogy nem lehet realisztikusan csökkenteni ezeknek az eljárásoknak az idejét. Ugyanis annyira összetett a rendszer, hogy egész egyszerűen ellene megy a, a menedékkérőknek. Érdekellentétek alakulnak ki, és normális következmény a késlekedés, az, hogy nőnek a határidők. Az előadásomból már nagyon sok idő elment, úgyhogy gyorsan folytatnám is, elmondván, hogy hogyan lehet megreformálni a jelenlegi rendszert. A javaslat, amely a tanács, illetve önök elé, amelyet önök elé tárt a bizottság, nagyon kritikus voltam ezzel a javaslattal kapcsolatban a jelentésemben. Nem azért, mert bármiféle gondom lenne a bizottság javaslatával, hanem sokkal inkább azért, mert az én értelmezésem szerint a javaslat nem oldja meg azokat az alapvető problémákat, amelyeket az elmúlt mm, húsz évben láthattunk a Dublin rendszer kapcsán. Még mindig a szankciókra helyezünk nagyobb hangsúlyt, viszont ez nem jó, mert a szankciók, amelyeket a javaslatban láthatunk, már számos tagállamon alkalmazásra kerültek, viszont nem állították meg a menedékkérőket. A menedékkérők most is mennek tovább. Tehát az eljárási következtetések, amelyek mondjuk a másodlagos mozgásokból ö, fakadnak, ezeket ezeket 2008-ban például már bírálta a bizottság. A javaslatban még mindig az első tagállamra hárul a legtöbb felelősség. Ez azt jelenti, hogyha ha a leblini rendszer nincs, nem kiegyensúlyozott, akkor elmondhatjuk, hogy ez a mostani rendszer még kevésbé kiegyensúlyozott. Van egyfajta korrektív, korrekciós rendszer, de ez még mindig nem tökéletes. Administratív módon pedig nem jól működik a rendszer, administratív szempontból nem jól működik a rendszer. Én azt látom, hogy rendkívül összetett az eljárás, azt ígérik, hogy, hogy nem lesz gyors, és valóban nem is lesz gyors. Hogyha nem egyszerűsítjük a rendszert, akkor ugyanaz a séma marad továbbra is életben. Mi volt eddig a probléma? Az, hogy lassú volt a rendszer. De hogyha ö, így marad az új rendelet, akkor a rendszer továbbra is lassú marad. Nem tudok most kitérni arra, hogy hogyan lehetne még jobban megreformálni a rendszert, de nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Előbb azonban kiemelném, hogy három alapelem van, amelyekkel alternatív rendszert lehetne kialakítani, amelyeken máshogy lehetne kezelni a jelenlegi problémákat. Először is ki kell választanunk, hogy melyek a prioritások. Az elmúlt években Európában és máshol is azt látjuk, hogy az emberek nem önkéntes alapú szétosztása nem működik. A nem önkéntes rendszerben pár ezer embert tudunk mozgatni, de statisztikai szempontból egyáltalán nem jelentős. amikor viszont 25 ezer embert lehetett pár, ezer, pár hónap alatt szétosztani, akkor ott már gyorsabban kellett cselekedni. Olyan rendszerre van tehát szükség, amely bevonza az embereket a rendszerbe, amely nem arra ösztönzi őket, hogy kerüljék el a rendszert, hanem arra, hogy jelentkezzenek, és adják le a, adják be a kérelmüket, akkor, amikor Európában lépnek. Ez azonban más kritériumokra van szükség. Olyan kritériumokra, amelyek sokkal inkább figyelembe veszik a kérelmezők kívánalmait. Ez nem szabad választást jelent, csupán csak máshogyan megfogalmazott kritériumokat. A második kulcsfontosságú pont, amelyet szeretnék kiemelni, az az, hogy az eljárásokat egyszerűsíteni kell. A transfereket, áthelyezéseket egyszerűsíteni kell. Még mielőtt bekerül a rendszerbe, a menekültügyi rendszerbe a menedék kérő, fontos, hogy önkéntes rendszerbe kerülhessen, hiszen így lehet a garanciákat megfelelően betartani. A harmadik pont pedig, és ez igaz mindenféle szétosztási, elosztási rendszerre. Minden ilyen rendszer, amely a 78-as cikk alapján működik, növelnie kell a szolidaritást. Itt nem arról beszélek, hogy rá kell kényszeríteni az áthelyezést az államokra, hiszen szerintem ez nem működik. Inkább pénzügyi szolidaritásról van szó olyan szolidaritásról, amely, amely esetében az egyik tagállam támogatja a többi tagállamot. Tehát az EU-s költségvetésből kellene több forrást átcsoportosítani, és így lehetne ösztönözni a rendszert. Másik fontos pont, monitorozás, ellenőrzés, és itt már jó dolgokat láthatunk a javaslatban. Az elnök asszony közben egy jelzi, hogy már nem sok idő van az előadásomból. Tehát a szétosztási rendszer elfogadottságát a célszemélyek között növelni kellene, és erősebb, igazabb, szabad mozgást kellene biztosítani a nemzetközi védelemben, menekültügyi eljárásban résztvevő személyek számára. Bármilyen áthelyezésről is legyen itt szó, mindenképpen több, nagyobb elfogadottságra lenne szükség. Nagyon köszönöm a figyelmet, elnézést, hogy hosszú voltam. Nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésekre majd. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm ezt az igen átfogó prezentációt. Most pedig átadnám a szót a következő felszólalónknak, Neira Kálkánnak, aki a Meyer bizottság képviselője, vagyis a Nemzetközi Bevándorlással, Menekültügyel és Büntetőjoggal foglalkozó szakértők állandó bizottságának képviselője, és beszélni fog nekünk a Luxemburgi, Luxemburgi Bíróságról, a Strasburgi Bíróságról, a jelenlegi helyzetről. Kákan Asztony, az övé, a szó önnek is 15 perce van. Much, thank you very much for the Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy a Meyers Bizottság nevében hozzászólhatok. A Meyers Bizottság Migrációs Menekültügyi és Büntetőjogi Szakértők Rándó Bizottsága Hollandiában. Az átdolgozás a Dublin esetében tulajdonképpen nem sokkal azután történik, hogy a legutóbbi változtatásokat létrehozták a Dublini rendszerben. Azok a tagállamok, amelyek a külső határokon helyezkednek el, nagyon komoly nyomás alatt állnak, a komoly menekült és migrációs nyomás miatt. Szeretném tehát megnézni a jelenlegi javaslat különböző aspektusait. Amikor jogalkotásról beszélünk, számokról beszélünk, akkor sokszor elfelejtjük, hogy emögött emberek állnak és történetek állnak. Szeretnék visszatérni egy görög ügyre, ahol egy afgán személyről van szó, aki Belgiumban 2009-ben menedékjogot kért. Őt visszaküldték a Dublin alapján Görögországba. Amikor visszaért Görögországba, akkor elfogadhatatlan körülmények között fogva tartották, és amikor végre szabadon engedték, akkor megkapta a menekült státuszt, de az utcán élt, mert nem kapott semmilyen segítséget. És az egyezmény harmadik, illetve 13. cikkét megszegte mind Görögország, mind pedig Belgium, ugyanis nem biztosították a megfelelő életkörülményeket az illető afgán személy számára, ez volt az Európai Bíróság ítélete. Vannak ugyanis olyan nemzetközi feltételek, aminek meg kell felelni. Ezen kívül nem kapott megfelelő jogorvoslati jogot sem az illető afgán személy, ez volt a 13. cikk megsértése. Aztán a Kelly kontra Svájc ügyre szeretnék rátérni, amely szintén a, tizen, amely szintén a harmadik cikk megsértését jelentette. Itt Olaszország sértette meg a harmadik cikket, amely a gyermekes családok jogaira vonatkozik. És visszatérve Görögországra, az elmúlt héten a bizottság bejelentette, hogy a dublini áthelyezéseket szeretnék újraindítani decemberben, és azt mondták, hogy tudjuk, hogy Görögországnak továbbra is nagyon komoly nyomásnak kell megfelelnie, és tudjuk, hogy folyamatosan növekszik a menekültek száma, és egyre több illegális személy érkezik Görögországba. Az is megjelent a szövegben, hogy további lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a görög menekült rendszer hiányosságait javítani tudjuk. Mindannyian tudjuk, hogy a külső határokon elhelyezkedő országokra óriási nyomás nehezedik, és egyszerűen nem tudnak további nyomást elviselni. A bizottság is tudja, hogy a 2014. szeptemberi áthelyezési terv nem volt éppen sikeres terv. Sőt, ez a tervezet tulajdonképpen a jelenlegi rendszer hiányosságait erősíti fel, ezért mindannyian tartunk attól, hogy milyen komoly szankciók jelennek meg a negyedik és az ötödik cikkben. Amennyiben az illető személy az első belépési országban nem kér menedékjogot, akkor gyorsított eljárásban fogják elbírálni az ügyét, és majdnem biztos, hogy nem kapnak megfelelő befogadási lehetőségeket, talán még az orvosi ellátásokhoz sem lesz joguk. A bíróság rendkívül fontosnak tartja a menedékkérők státuszát, illetve rendkívül fontosnak tartja azt, hogy tudjuk, hogy itt egy kitett népességcsoportról van szó, Mindannyian tudjuk, hogy mind a nemzetközi jogban, mind az európai jogban megvannak a speciális védelemre vonatkozó szabályok, többek között az UNHCR, az EU irányelvek és a Genfi Egyezmény. Amennyiben viszont ezek a személyek nem kérnek menedékjogot az első országban, tehát az első belépési országban, akkor elesnek a jogaiktól, és semmi lehetőségük nem lesz, az utcára kerülnek. Továbbra is megkérdőjelezhető az, hogy nem kellene valamilyen derogációt bevezetni azon személyek esetében, akik nem járulnak menedékjogért az első belépési országban. Visszatérve egyéb pontokra, például a kiskorúak jogaira, az MA kontra Egyesült Királyság ügyben a bíróság kimondta, hogy a kíséret nélkül érkező gyermekek különösen kitett és veszélyeztetett kategóriába tartoznak, tehát az alapszabály az, hogy nem helyezhetőek át más országba. A Karta 24. cikke kimondja, hogy a gyermek esetleges jogait kell figyelembe venni. 2014-ben a bizottság megpróbálta a Dublini rendeletet módosítani az EMA kontra Egyesült Királyság ítélet, ítéletet figyelembe véve, ám erre nem volt lehetőség. Ugyanis mindenképpen a gyermekek jogait kell elsődlegesen figyelembe venni. Amit különösen aggályosnak tartunk, az az, hogy a gezobas ügyben például, ami egy 2016. június 6-i ügy, a bíróság kifogásolta azt, hogy nincsenek meg a megfelelő panaszemelési lehetőségek egy iráni szeméről van szó, aki Hollandiába érkezett, és volt már francia vízuma. Ezért Franciaország és Hollandia abban egyezett meg, hogy vissza kell térnie Franciaországba. Gazobes úr viszont úgy döntött, hogy vissza szeretne térni Iránba a Dublini szabályok figyelembevételével. A kérdés most nem az, hogy Franciaország vagy Hollandia a felelős, hanem az, hogy az adminisztratív nemzeti szabályok figyelembevételével nincs egyáltalán semmilyen lehetősége a személynek arra, hogy megkérdőjelezze azt, hogy miért nem kapta meg a menekült jogot. A Dublini rendelet után a Dublin 3-on belül a jogorvoslati lehetőségekre nézve új cikkeit fogalmaztak meg, és a bíróság úgy döntött, hogy minden egyes egyéni kérelmezőnek joga van a megfelelő jogorvoslati lehetőségek figyelembevételére és az áthelyezési kondíciók felülvizsgálatára. Az új 28-as cikk negyedik bekezdése a jogorvoslati lehetőségekről azt mondja ki, hogy a Sanchez MSS kontra Görögország ügyben csak és kizárólag a családegyesítési jogot vették figyelembe. Ez pedig visszaveti a menedékkérők lehetőségeit. Először is lehetőséget kell nyújtani egy személyes beszélgetésre, egy személyes interjúra, és ezt nem lehet korlátozni. A gazdavas ügyben meghozott döntésnek pedig ellenébe megy, hogyha nincsenek meg a megfelelő jogorvoslati lehetőségek. A hetes protokoll esetében kimondták, hogy mindenkinek meg kell adni a megfelelő jogorvoslati lehetőséget, tehát aki úgy gondolja, hogy nem élhet jogaival, az a 13. cikk értelmében jogorvoslattal élhet, akkor is, hogyha ez valamilyen Dublini ügyet érint. Amennyiben az illető személynő vagy férfi úgy gondolja, hogy a jogot nem megfelelőképpen alkalmazták, akkor jogorvoslattal kell élnie. Az EU Karta 45. cikke is sérül, ugyanis ez kimondja, hogy minden egyes Európai Unióban tartózkodó személynek megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani. A gazavas ügy, illetve a legutóbbi Svédországot érintő ügy is kimondja, hogy vannak visszaélési lehetőségek a Dublin rendszerben, és hogy hibázik a tagállamok közötti információcsere. Ennek fényében úgy gondoltuk, hogy az információcserét és a back notification is javítani kellene. Egyelőre hétnapos periódus vonatkozik a jogorvoslati lehetőségekre, ugyanakkor az Európai Bíróság kimondta, hogy 15 napot kellene erre adni, ami tulajdonképpen kétszer annyi. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzeti bíráknak kellene illetékesnek lenniük, és a nemzeti jogban meghatározott határidőket kellene figyelembe venni. A megfelelő jogorvoslati lehetőségeknél azt is figyelembe kell venni, hogy van-e áthelyezés vagy sem, illetve hogy a 28. cikk 5. bekezdésének értelmében vannak-e családtagok más tagállamban. A kérdés az, hogy olyan rendszert akarunk-e valóban kidolgozni, amely a menedékkérők érdekeit szolgálja, és azon tagállamok érdekeit szolgálja, amelyek a legnehezebb helyzetben vannak. Hogyha ilyen rendszert szeretnénk, akkor a jelenlegi szabályokat át kell alakítani, és a hibákat ki kell javítani, méghozzá emberi jogi perspektívából. A Kérdés az, hogy ha valaki szeretne felépíteni egy házat, de helyette túlzottan sok emeletet építenek, és ezért megomlik az épület, akkor ki a felelős? Köszönöm szépen, Kálkán asszony. Most pedig meghallgatjuk Sofi Marenyis asszonyt, aki az UNHCR európai irodája jogi tanácsadó egységének a vezetője. Az UNHCR véleményét ismerteti a biztonságos származási ország, biztonságos harmadik ország koncepciójáról és a menedékérelmek befogadásának a kritériumairól. Ön a szó 15 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a LIBE szakbizottságnak és a képviselőknek, hogy meghívták az UNHCR-t erre a nagyon fontos meghallgatásra. Ami a az előadásom tárgyát illeti, valamennyien tudjuk, hogy a közös európai menekültügyi rendszer reformja, és konkrétan a Dublini rendszer reformja kapcsán a bizottság javaslatot tett arra, hogy az EU menekültügyi rendszerében legyen nagyobb a konvergencia, és azonosan bánjanak el, azonos legyen a eh, menedékérők kezelése. Az UNHCR ezt ezt a törekvést határozottan támogatja. Engem arra kértek, hogy a reform néhány konkrét elemével foglalkozzak, mégpedig a biztonságos ország koncepciójával. Ezekre fogok tehát koncentrálni, elmondom, hogy mit is értünk ezek alatt a fogalmak alatt, és hogy a konkrét bizottsági javaslatban ezek hogyan illeszthetők. A Dublini rendelet reformja kapcsán fontos lesz a biztonséges ország fogalmának az újraértékelése, hiszen ez már a megszületésre váró új rendelet egyik fontos eleme, eleme lesz a biztonságos származási ország és a biztonságos harmadik ország fogalma tisztázni kell pontosan, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, biztosítani kell, hogy a különböző jogi eszközökben ugyanolyan definícióját adjuk ezeknek a fogalmaknak. Hogyan értelmezzük tehát a biztonságos származási országot? Kezdjük azzal, hogy mit is értünk első menedékes országon. Ez az az ország, ahol amikor egy korábbi országban az menedékkérő már az érintett egyén szempontjából érvényes nemzetközi jogi védelmet kapott a gyakorlatban, hogy a gyakorlatban alkalmazni lehessen ezt a koncepciót, ahhoz az kell, hogy egyénileg meg lehessen ítélni azt, hogy az első ország, ahol megadták a védelmet a menedék kérőnek, az visszafogadja-e, és az 1951-es Genfi konvencióval és ennek a 67-es jegyzőkönyvével összhangban érvényesül-e a Norfülman elve és a menekültügyi konvenció egyéb szabályai. Ahhoz, hogy megvegyen a szükséges joga, jogal, jogalap a jogok védelméhez, mindenképpen tiszteletbe kell tartani azokat a kötelezettségeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az első menedéket adó ország elv érvényesülését hogyan értelmezzük a további eljárás során. A következő fontos fogalom a biztonságos származási ország elve. Ez olyan eset, amikor korábban egy adott országban már folyamatatott volna nemzetközi védelemért valaki, de ezt nem tette meg, meg, vagy pedig ebben a bizonyos országban nem adták meg a nemzetközi védelmet, holott jogosult volna rá. A kérdés az, hogy ez a korábbi állam visszafogadná-e az illetőt, biztosítja -e számára a tisztességes eljárást ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hogy valóban jogosult-e a védelemre meg kell, ez az az emberi jogi standardok, és itt is a Norafilman elve a legfontosabb követelmények. Meg kell vizsgálni azt, hogy a menedékkérő számára mennyire volt értelmetlen dolog esetleg egy tranzit egy másik országba. meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan biztosítható egy tartós, fenntartható megoldás, és hogy mi legyen a meddékkérővel az eljárás ideje alatt. Ezzel a két kérdéssel szeretnék tehát alapvetően foglalkozni az előadásomban. Azt láttuk, hogy az EU-Törökország nyilatkozat vagy megállapodásban szerepelt először a biztonságos ország fogalom, és a jelenlegi menekültügyi eljárásról szóló irányelv lehetővé tette azt, hogy Görögország mm, kapcsán meghatározzák, hogy bizonyos esetekben bizonyos szíriai polgárokat vissza lehet küldeni Törökországba, mert az ő esetükben Törökország biztonságos országnak számít. Az EU-török megállapodás azt is kimondta, hogy milyen esetekben lehet alkalmazni az első menedékország elvét, ez Görögország kontextusában ezt demonstrálni lehetett, hogy valóban Törökországban a szír menekültek megkaphatták volna a védelmet. Ezt az elvet, az első menedéket az ország elvét még gyakorlatban nem alkalmazták ugyan, de a második fontos koncepciót a biztonságos ország koncepcióját igen, de a gyakorlatban kényszerít, nem kényszerítettek egy szírcsáv visszatérésre, hanem ilyen visszatérés mindig önkéntesen történt. Sokat beszélünk az úgynevezett másodlagos mozgásokról. Amikor egy korábbi államból, esetleg olyan országból, amelyet tekinthetünk biztonságos országnak is, tehát ebből az országból valaki tovább eh, ment, és nem az első országban kért védelmet. Nos, ez eh, nem jelenti azt, eh, hogy nem lehetett volna megalapozott ebben az országban egy, egy ilyen kérelem. A menedék kérelmet, az menedék kérelmek elbírálásakor abból indulhatunk eh, ki, hogy eh, egyáltalán jogosult-e valaki eh, védelemre. És a figyelembe kell venni azt, hogy komoly veszélyek fenyegették -e a származási országában. A jelenleg irányelv és nagyon sok különböző projekt, amelyeket tagállamok bonyolítottak le, igazolták, hogy mennyire működnek a gyakorlatban ezek a fogalmak. Most már a Dublini rendelet kapcsán a biztonságos ország és a biztonságos harmadik ország fogalom még komolyabb szerepet kap a megreformált rendszerben. Végül arra szeretnék majd kitérni, hogy az UNHCR szerint valóban olyan széles körben lehetne alkalmazni ezeket a fogalmakat, ami a, a szándék. Egyéni le kell elbírálni minden kérelmet, a kéremek elbírálása során meg kell határozni, hogy az érintett személyt nem szabad visszatéríteni, visszaküldeni olyan országban, ahol üldözés vár rám, és nem szabad a non refuman elvét megsérteni. Annak meg eldöntésére, hogy egy adott harmadik országban biztosítható-e megfelelő védelem, igazolni kell, hogy az első országban megfelelő védelmet kaphatott volna az illető személy. Röviden tehát, hogyha egy EU tagállam vissza akar küldeni egy menedékkérőt egy másik országba, egy harmadik országba, annak alapján, hogy ott már megkapta a védelmet az illető, és ezt újra megkaphatja. Nos, ez egy verifikálható eljárás kell, hogy legyen, hogy biztosítani lehessen, hogy egy gyakorlatban a visszaküldött eh, személy abban az első országban valóban megkapja a védelmet. Mindenképpen egyedi elbírálásra van szükség, annak meghatározására, hogy az első ország tényleg az érintett menedékérőt visszafogadja. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a menedékkérő a gyakorlatban hozzáférhet-e egy hatékony és fair eljáráshoz, ami összhangban van a védelemhez fűződő jogos igényeivel és biztosítani kell a megfelelő elhelyezését az eljárás ideje alatt. Az 51-es Genfi konvencióval és a nemzetközi emberi jogi eh, szabályoknak eh, megfelelően a Nórofilman elvének tiszteletbe tartásával kell lefolytatni az eljárást. A menedékkérőknek lehetősvé kell tenni ezt, hogy meghallgassák, eh, hogy a vélelmet, a, vélel, a megalapozatlan vélelem, vagy a vélelem vissza fordításának az elvét is tiszteletbe kell tartani. Az egyéni elbírálások kapcsán garanciákra van szükség. Biztosítani kell, hogy ezeket az elveket biztonságos módon alkalmazzák. A javaslat szerint ezeket a fogalmakat rendszer szerűen alkalmazzák. Ez még nem így történik, de hát idővel ezeket a fogalmakat úgy fogják majd szisztematikusan alkalmazni, hogy minden kérő, aki az EU-ba érkezik, mindenkire ugyanaz a menedék kérelem befogadhatósági kritérium fog vonatkozni, ugyanúgy fogják alkalmazni a biztonséges származási ország, a biztonságos harmadik ország elvét. Ezeket a fogalmakat tehát szisztematikusan, szerűen fogják a jövőben alkalmazni. Kicsit szeretnék egy globális kitekintést is adni. Gondolom, hogy valamennyien hallották, hogy múlt hónapban New Yorkban elfogadták a New Yorki nyilatkozatot. És New Yorkban nagyon sok vita folyt a globális szolidaritásról, arról, hogy átfogó választ kell adni a menekült kérdésre erősíteni kell a szolidaritást, a felelősséget az összes tagállam között. A New Yorki nyilatkozat összhangban a menekültügyi főbiztos kihangsúlyozta azt, hogy a nemzetközi menekült védelmi rendszerben nagyon súlyos hiányosságok vannak, és az ENSZ karta alapján eljárva kell ezeket a hiányosságokat orvosolni. New Yorkban minden résztvevő elmondta, hogy igenis több szolidaritásra, a felelősség jobb megosztására van szükség azokkal az országokkal, ahol a menekültek többségét fogadták be és látják el. Amikor tehát az, abban gondolkozunk, hogy az első menedék vagy a biztonságos ország elvét hogyan alkalmazzuk olyan személyekre, akik védelemre szorulnak, és akiket esetleg visszaküldenek egy másik országba. Nos, mi azt javasoljuk, hogy ezeket a fogalmakat mindig a szolidaritás megosztásának a nagyobb átfogó kontextusában helyezve vizsgálják. Szükség van tehát arra, hogy a védelemre szorulók közül talán többet fogadjanak be az Európai Unióban, és lehet, hogy nem most alkalmas az idő arra, hogy szisztematikusan vagy vagy automatizmusként alkalmazzák a biztonságos származási ország elvét. A nemzetközi menekültjog és az európai szabályozás tartalmazza azt a lehetőséget, hogy vissza lehessen küldeni nemzetközi védelmet igénylő vagy kereső embert egy korábbi országba, a biztonságos ország előbb ismertetett elve alapján, de a gyakorlatban azért majd szabályozni kell ezeknek a fogalmaknak, koncepcióknak az alkalmazását. A Dabli három rendelet értelmében lehet, hogy egy más ország lesz -e felelős a menedék kérelem, kérelem elbírálásáért, például családegyesítés esetében, illetve a gyermek érdekének a vétele miatt, és ez kizárja a biztonságos ország elvének az alkalmazását. Úgy gondolni kell a különösen kiszolgáltatott kérelmezőkre, és akkor az, ezeket a koncepciókat az ő esetükben nem lehet alkalmazni. Az EU-Törökország megállapodásban, ahol a biztonságos harmadik ország koncepcióját alapvetően alkalmazták. Hát nézzük meg, hogy mi történik a gyakorlatban. Sok szíriai, aki Görögországba érkezik, sokukat a görög szabályos eljárás alapján fogadnak be, mert különösen sebezhetők vagy családi kapcsolataik vannak, és a Dublin 3 alkalmazható rájuk. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a koncepciókat, tehát a biztonságos ország, többit alkalmazzák, és megint csak a globális kontextusba helyezve kell ezt majd mindig eldönteni. Ez különösen kiszolgáltatott helyzetben levő menedékkérőkre ne lehessen alkalmazni. Előbb el kell végezni a, azt, hogy a jelenlegi Dublin 3 alapján megtörtént-e a család egyesítés kérdésének a vizsgálata, illetve a gyermekjogai érvényesülnek-e, mert ez mindig prioritás. És hogyha a válasz mindezek után igen, akkor is meg kell felelni az összes olyan garanciának, ami az EU joganyagának már része, és ami ennél is fontosabb, a gyakorlatban is érvényesíteni kell ezeket a garanciákat. Az Európai Bíróság is mindig kimondta, hogy a család egyesítés egy alapvető elv. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Ebben a panelben meghallgatjuk az utolsó előadást, dr. Violeta Moreno Lax tartja meg ezt az előadást, a Queen Mary um, University of London uh, tanára, és uh, a Londoni Egyetem EU menekült uh, jogi koordinátora. Minos Mizurakisszal és Aida koordinátorral az AIDA koordinátoroval együtt és más szerzőkkel együtt készített el egy tanulmányt a LIBE felkérésére, amelynek a e, címe az volt, hogy a közös európai menekült rendszer e, javítása, a Dublin rendszer alternatívái. E, papírformájában itt a teremben is találnak példányokat ebből a tanulmányból. A tanulmány alapján Marana Lax asszony beleegyezett abba, hogy elemezzük, elemzi azt, hogy milyen különböző megközelítéseket lehet alkalmazni a esetben történő áthelyezés kapcsán. Muzurakis úr pedig majd a kérdéseire fog válaszolni a prezentáció után. Moreno Lax asszony, a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök, köszönöm, köszönöm a Libe szakbizottságnak, hogy meghívtak. Nem tudom, hogy látják-e, de már itt is vannak az előadásom diái. A kollégáimhoz kapcsolódóan én is röviden azzal szeretnék foglalkozni, hogy a jelenlegi rendszer bukásai mihez is vezettek. Szeretnék beszélni, beszélni arról, hogy a fair áthelyezési rendszer hogyan működhetne. Először is tehát nézzük, hogy a Dublini rendszer miért bukott meg, hiszen erről van ma szó. Utána majd ö, arról fog beszélni, hogy a válsághelyzeteket hogyan lehet kezelni, majd pedig, hogy az Európai Bizottság hogyan szeretné megújítani ezt a rendszert, végezetül pedig néhány alternatívát szeretnék bemutatni Dublin kényszerítő mechanizmusok nélkül címmel. Először is, ahogyan már a kollégáim kiemelték, az előttem szólók kiemelték, a Dublini rendszer megbukott. A Dublini rendszer felrobbant, ennek az oka az, hogy nem volt fair ez a rendszer, és hogy kényszerítésre alapult. Az egész rendszer kényszerítés, kényszerű alapú áthelyezési mechanizmusokra alapult. Nem jól osztották ugyanis meg a kötelezettségeket, a felelősséget. A Dublin egésze már a kialakítása alapú kialakítása óta kettő egymással ellentétes alapon nyugszik. Először is a kényszerű alap, másrészt, vagyis a, az érkezők csökkentése, az érkezők számának csökkentése, másrészt pedig a nemzetközi védelem nyújtása az arra rászorulóknak. Nagyon implicit definícióra alapul a visszaélés, kapcsolatos kapcsolatos lépések összese. Új lenyomat, vétel, őrizetbevétel, mindezek a, a visszaélések elleni harc miatt láttak napvilágot. Az egész rendszer nem működik, erre már az Európai Uniós ügynökségek, intézmények is rámutattak, amikor értékelték a Dublini rendszert. A rendszer már nem működik, senki számára nem jó. Nem jó sem a menedékkérő számára, nem jó a tagállam számára sem a Dublini rendszer a közös európai menekültügyi rendszerrel szembe megy, A rendszer saját magát, a Dublini rendszer 2015 nyár, nyarán a saját magát rombolta le. 2015-ben az Európai Bizottság nyár után kettő krízis mechanizmussal hozakodott elő. Az egyik a hotspot hozzáállás, hotspotok létrehozása, ez szakpolitika alapú döntés, és az a célja, hogy segítsen Olaszországnak és Görögországnak a körülbelül 1 millió menedékkérő elosztásában, akik 2015-ös év során érkeztek. Ez a rendszer a a tömegek feltartóztatását tűzi ki céljául, nem pedig a nemzetközi védelmet. A második mechanizmus pedig már jogi alapú, ez az áthelyezési rendszer, amely kettő 2015-ös tanácsi döntése alapul, melyeknek célja, hogy a Dublini rendszernek megfelelően segítsen Görögországnak és Olaszországnak kb. 150 ezer menekült befogadásában. Ez csupán 10%-a annak a több mint 1 millió menedékkérőnek, akik 2015-ben érkeztek Európába. Ez a rendszer fix kvótákra alapul, amely a GDP-t, a lakosságot veszi számba, a munkanélküliségi rátát, illetve a jelenlegi menekültügyi erőfeszítéseket. De a rendszer egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy a menekültek melyik országba szeretnének menni, melyik országban szeretnének letelepedni. Ennek a Dublini Dublin helyettesítő rendszernek az eredménye igencsak szegényes. A hotspot rendszer, főleg Görögországban annyira nem működik, hogy nem felel meg az alapvető, alapvető jogi sztenderdeknek sem. az áthelyezettek csupán 4 az áthelyezések csupán 4%-át hajtották valóban végre. Ezen háttér bemutatása után átérnék arra, hogy a bizottság ismételten szeretné megreformálni a Dublini rendszert, és be is mutatta a Dublin Plus javaslatát, amely gyakorlatilag kombinálja a Dublin 3 rendszert az áthelyezési rendszerrel. Tehát ezt a két most élő mechanizmust keveri össze. Összességében azt látható, hogy a Dublini rendszert, a Dublini standardeket meghagyja úgy, ahogy vannak, csupán csak megerősíti ezeket a már meglévő mechanizmusokat. Milyen rendszer is fog kialakulni, hogyha a javaslatot úgy elfogadják, ahogy van, akkor egy, egy megerősített Dublin 3-as rendszerünk lesz, amely a Dublini mechanizmusokat még jobban kiemeli, mint eddig, amely csökkenti a kényszerítő intézkedéseket, és kiemeli a szolidaritást, az a kérdés, hogy ez a korrekciós elosztási mechanizmus vajon a fair, tisztességes áthelyezés felé vezető út -e? Véleményem szerint a válasz nem egyértelmű. Az áthelyezési rendszer automatikus, a kötelezettségek, megosztá- a felelősségek megosztására alapul, de vannak problémák a megoldását illetően. Először is nem egyértelmű, hogy ha egy tagállamnak a tagállam elérte már a 100%-os kapacitását, akkor miért nem lép életbe valamilyen más mechanizmus? Az Európai Unió működéséről szóló szerződés bizonyos cikkeinek ugyanis így nem felel meg ez a jelenlegi rendszer. Második pont, nem rögtön segít a rendszer a tagállamoknak. Először is el kell végezniük a biztonsági ellenőrzéseket a saját maguk kapacitását kihasználva. A harmadik dolog pedig az, hogy automatikus a rendszer, de nem teljesen egyértelmű, hogy miféle befektetésre van szükség a tagállam részéről, ahhoz, hogy részt vehessen a saját kapacitásának az ellenőrzésében, és mi fog történni, hogyha a kapacitásán túllép az adott ország. Eléggé paradox a rendszer, ugyanis az országok kevés támogatást kapnak. A saját forrásaikat arra kell áldozniuk, hogy megnézzék, hogy miért nem működik a rendszer. Negyedik dolog, a menekültek, menedék kérők semmiféle feedbacket nem adhatnak, nem kérdezik meg tőlük, hogy hova is szeretnének, hova szeretnének kerülni az áthelyezési mechanizmus keretében. Ez az új áthelyezési rendszer feltehetőleg ugyan olyan kevéssé lesz hatékony, mint a mostani, hiszen ugyanannyira nem veszi figyelembe a mm, rendszerben lévő menedékkérők preferenciáit. Fizes, hogy ne kelljen játszanod, és itt Francesco Májánit idézném. Ez a szolidaritásnak és a együttműködésnek igen érdekes értelmezése, ugyanis megint csak az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében van erre a fizes vagy tartsd be a játékszabályokat mm, mechanizmus betartására. Az Európai Bizottság kezeli a jelenlegi rendszert. A, 33, a 30, Dublin rendszer harmadik, 33. cikke cikkének ez ugyan megfelel, de a szolidaritása nem tér ki megfelelőképpen. Nem működhet a rendszer, hogyha nincs feedback sem a tagállam részéről, sem pedig a menedékkérő részéről. Ezért is politikailag talán élhetetlen ez a rendszer. A harmadik opció az a fix kvóták rendszere, ez bizonyos hiányosságait fedezhetné az, elm, az, el, az említett két öm, megoldásnak. Például a kötelezettségvállalást így jobban lehetne erősíteni, és a tagállami preferenciákat talán jobban figyelembe lehetne venni. Úgy, mint ahogyan ezt a jelzó már teszi, de erről majd a következő panelben hallhatunk de mégiscsak maradnak majd problémák, ugyanis komplex, összetett, és rendkívül lassú maradna még így is a rendszer. a jelenlegi áthelyezési mechanizmushoz képest. Azt sem tudjuk, hogy mi történik, hogyha a preferenciális ö, ö, opciók kapacitásán túllép egy-egy ország. Mi történik, hogyha túl népszerűvé válik egy-egy tagország? mind a három, egyik a három javasol, javaslat közül egyik sem tökéletes, mindegyik csak reagál az eseményekre, mindegyik a válságot kezeli, egyik sem proaktív, egyik sem rendszerépítő jellegű. Mind a három alternatíva javítani próbálja a jelenlegi helyzetet, de nem épít új rendszert ez a korrekciós elosztási mechanizmus. Tehát egyik sem reagál, mindig csak reagál a jelenlévő, a jelenlegi helyzetre. Mi lenne a legjobb alternatíva? Az, hogyha az egész Dublini rendszert alapjaiban felülvizsgálnak, és egy olyan rendszert javasolnának, amely a tisztességre, a szolidaritásra alapul az Európai Unió közös menekültügyi rendszerének elveit figyelme, figyelembe véve. A kényszerítés alapú Dublini rendszerrel fel kéne hagyni. A 2014-2015-ben a LIBE szakbizottság részére készítettünk is erről egy tanulmányt. El kellene érni, hogy a közös európai menekültügyi rendszer a 51-es konvenció betartására alapuljon. A szolidaritás lehet a lényeg, horizontálisan, vertikálisan és rendszer szinten is. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikkét figyelembe véve meg kell adni a menekültek, illetve a tagállamok részére is a megfelelő együttműködési lehetőségeket. Akármivel is helyettesítjük a Dublin 3-as rendszert és a menedékkérő rendszert, mindenképpen szolidaritásra van szükség. Vissza kell térnünk az alapelvekre, szolidaritásra, kötelezettség és felelősség megold, megosztása a jelenlegi, és itt a jelenlegi szót szeretném kiemelni, tehát a jelenlegi eh, jogi kötelezettségeket be kellene tartani, így például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkét támogatni kell azokat, akiknek nemzetközi segítségre van szükség Szolidaritás alapú, nem kényszerítő rendszerre van szükség. Nagyon köszönöm a figyelmet, a dokumentumokat, amelyek ezzel kapcsolatosak, láthatják itt a dián, nagyon szívesen válaszolok kérdésekre is. Köszönöm, most pedig akkor megnyitnám a kérdés-válasz szekciót. Először is a Dublin árnyék előadókat szólítanám néppárt, Roberta Metzola. Roberta, a tiéd a szó. Nagyon köszönöm, Barbara, nagyon köszönöm ezt az igen részletes előadást. Köszönöm, hogy felszólalhatok én is. Szerintem a kihívások, amelyek válaszolnunk kell, az az, hogy nincs még mindig megértés a tagállamok között, nem szabad a tagállamokat egyedül hagyni, a szolidaritást kell vállalni. Akárhogyan is vál, változtatjuk meg a rendszert, mindenképpen a szolidaritás kell, hogy a középpontjában álljon. Az előadások alapján azt látom, hogy realisztikusnak kell lennünk, realistának kell lennünk, olyan rendszert kell kialakítanunk, amely valóban működőképes, és amely mindenki számára jó. A bizottság javaslata jó lépés a jó irányba. Minden javaslat, amely fenntartható megoldást javasol a külső határaigon kialakult helyzet kezelésére, az jó. A tárgyalások során ilyen irányban fogunk dolgozni. Szeretném ismételten kiemelni, hogy véleményem szerint a bizottság ötlete, mely szerint kifizethetik a tagállamok, az, hogy ne kelljen részt venniük a rendszerben, jól mutatja, hogy a tagállamok mennyire messze vannak még a megfelelő felelősség megosztástól. A, nem tudom, hogy a felelősség vállalás elvéről mit szeretnének mondani a panel részvevői, de szerintem az, hogy kifizethetjük magunkat a felelősség alól, úgymond, ez nem egy jó rendszer. valamint a rendszer ellenőrzése sem jó még. Hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy abban a tagállamban marad-e a menedékkérő, ahova osztották? Szeretném megkérdezni, hogy mit lehetne tenni ebben az irányban. Összességében Dublin átalakítása alapvető fontosságú. Olyan rendszerről van szó, amely számos tagállam között még mindig hagy olyanokat, amelyek egyedül érzik magukat. Szerintem az egész, egész migrációs vitában látható, hogy van, aki szeretné kiátszani a narratívákat. Bizonyos ponton mindenképpen már nem csak vitára, hanem valós cselekvésre, tevékenységre van szükség. Nagyon köszönöm, Roberta. Az SND részéről Elena Schleinnek adnám meg a szót. Nagyon köszönöm. Rendkívül jó alkalom ez arra, hogy hallhassuk, hallhassunk a reformokról és a lehetőség, lehetőségekről. Először is szeretnék köszönetet mondani, amiért ennyire egyértelművé tették azt, hogy a fair mechanizmus egész alapelvét absztrakt és matematikai mechanizmusokra építették, fűzték fel, nem pedig a valóságra, nem a tagállamok helyzetére, a tagállamokére, amelyek egy része nagy nyomás alatt áll. Szerintem a parlament számos alkalommal egyértelművé tette, hogy valós szolidaritás alapú rendszert szeretnénk, amely kötelező és állandóan működő. Na már most a bizottság javaslata alapvetően lottó. Egy algoritmus, egy szigorú algoritmus, nem is annyira egyértelmű, hogy a gyakorlatban ez hogy fog működni, de összességében olyan rendszer ez, amely fogja a menedékkérelmet, és 150 kritérium alapján elosztja a menedékkérőket a tagállamok között, de, ahogyan önök is említették, semmiféle preferenciának nem ad helyet, sem a tagállam részéről, sem a menedékkérő részéről. Nem értem, hogy a tagállam, egy tagállam, amely szeretne többet tenni, többet, mint amit kérünk tőle, miért ne tehetne többet? Ez valóban a másodlagos mozgások elkerülésé, elkerülését lehetne ezzel elérni, és az integrációt is így lehetne hosszú távon elérni. Tehát nem értem, hogy miért ne lehetne a preferenciákat számba venni, mint ahogyan azt önök is kiemelték már. Szeretnék egy konkrét dolgot kérdezni önöktől. Szerintem igencsak problematikus az, hogy a biztonságos harmadik országra, biztonságos belépési országra ilyen nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen hogyha általánosságban, átfogóan nézzük a közös európai menekültügyi rendszer reformját, akkor elmondható, és kedves kollégák, itt valóban átfogóan kell vizsgálnunk az összes javaslatot. Azt láthatjuk, hogy egyrésztről lehet, hogy igaz, hogy vannak biztonsági ellenőrzések, vannak befogadási ellenőrzések, amelyek még mindig a belépési országot terhelik, de más részről azt is mondjuk, hogy szisztematikusan, rendszer szinten használják ezeket a, az alapfogalmakat, tehát előfordulhat, hogy nem fogadnak be bizonyos harmadik országból érkező menedék kérelmeket. Ez tehát az elfogadhatósági eljárás. Előfordulhat, hogy vagy belépési országnak, vagy biztonságos országnak tekintünk egy-egy országot, tehát így olyan, mint hogyha tágítanánk a határainkat. Azt szeretném tehát kérdezni, hogy gyak, a gyakorlatban milyen alternatívát tudnának elképzelni az elfogadhatósági eljárás helyett hogyan lehetne a család egyesítési kritériumot jobban figyelembe venni. Szerintem a biztonsági ellenőrzésről beszélhetünk, de a nem elfogadhatósági eljárás esetén nem tudom, hogy miért csak a belépési országnak a ö, felelőssége kell, hogy legyen ez. Lehetjük, hogy az országok még csak minimális elfogadhatósági kritériumokat sem tudnak nyújtani a menedékkérőknek. Tehát mi az alternatíva az elfogadhatósági eljárásra, és hogyan lehet elérni, hogy legyen egy valódi felelősség megosztás alapú mechanizmus. Hogyan lehet valóban működő rendszert kialakítani? Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Daniel Dalton az LK részéről nincs ma itt, úgyhogy átadnám a szót az Áldi-nak, Cecilia Wilströmnek. Én vagyok az előadója ennek a jelentésnek, úgyhogy majd a nap végén összefoglaló gondolatokat fogok megosztani önökkel. A Meyers, szak, Meyers bizottsághoz lenne egy kérdésem a kísérő nélküli fiatalkorú, kiskorúakkal kapcsolatban. A Dublin 3 rendszerben nem sikerült politikai megoldást találnunk, egyszerűen megragadtunk a tárgyalások végén. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy valami szokatlant fogunk tenni, ugyanis vártunk és vártunk arra, hogy ezeket a most az Európai Bíróság előtt álló ügyeket megoldják. Azt most várjuk tehát a bíróság döntését, és hagyjuk, hogy a bíróság döntsön a részünkre azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell kezelni a kísérő nélküli kiskorúakat. Ez egy alapvető fontosságú kérdés számunkra. Volt is már 2014-ben bírósági döntés ezzel kapcsolatosan, utána rögtön meg is érkezett a bizottság javaslata ezzel kapcsolatban. Na mert most ebben az új javaslatban, a Dublin 4-ben, vagy a Pozsony 1-ben, vagy mindegy, hogy hogy is hívjuk, semmi nincs. Semmi nincs a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban. A bíróság döntésének fényében. Szeretném megkérdezni, hogy önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? A kollégáim előttem szólókkal egyetértek, úgyhogy nem is szeretném ezeket majd ö, újra elmondani, de a nap végén úgyis összegző gondolatokat fogok megosztani önökkel. Egyelőre a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos véleményére, véleményükre lennék kíváncsi. Köszönöm, Cecilia. Nem, nem kérdeztem meghallgatták téged, mint, mint e- előadót, jelentés előadóját, el, elnézést. Alau úr. Nagyon köszönöm a prezentációkat. Először is azzal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, hogy hogyan lehet a menedék shoppingolást, a másodlagos mozgásokat elkerülni, hogyan lehetne arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy automatikusan megtagadják a belépést azoktól az emberektől, akik egy másik tagállamból érkeznek. Hogyan lehet a belső határokon belül vissza küldeni a menedékkérőket. Nem egyértelmű, hogy melyik országnak kell feldolgoznia a menedékkérelmet, hogyha a menedékkérő nem regisztrálja magát ott, ahol kellene, vagyis az első belépési országban. Tavalyi évben több tízezer ember érkezett Európába, Olaszországon vagy Görögországon keresztül, átutaztak számos tagországon, vagy Svédországba és Finnországba mentek véleményem szerint a menedék kérelem joga nem erre van kitalálva. Hogyha valaki Dániából megy Svédországba, vagy Svédországból Finnországba, az nyilvánvalóan már kérhetett volna valahol kérelmet. Tehát ilyen esetben nem szabadna elfogadni véleményem szerint a kérelmeket. Hogyha egy országot nem, egy tagországot nem tekintetünk biztonságos országnak, akkor talán tagállamnak sem kellene tekinteni. Az is egyértelmű, hogy nem lehet valós jelentéssel bíró áthelyezési rendszerünk, hogyha az emberek de facto kiválaszthatják, hogy hol szeretnének menedékkérelmet benyújtani. Mejeni úrnak és Marena asszonynak szeretnék egy kérdést feltenni. Azt mondták, hogy a menedékkérők preferenciái azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hova kell, hogy letelepedjenek, ezt figyelembe kellene venni. Azt is mondták, hogy ez nem szabad választást jelent. Na de akkor mit jelent? Gyakorlatban mit jelent, hogy a menedékkérő kiválaszthatja, hogy hova szeretne letelepedni? Hogy elkezdjük megkérdezni a migránsokat, hogy hova szeretnének letelepedni, akkor mindenki ugyanabba a pártagországba szeretne menni, oda, ahova most is mennek spontán módon. Köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja ez elnök. Most ez a zöldek. Jean Lambert. Nagyon köszönöm. Az én kérdésem az elfogadhatósági eljárással kapcsolatos, és a másodlagos mozgásokkal. Ami az elfogadhatósági eljárást illeti, és annak a meghatározását, Gondolják, hogy ez a menekültügyi rendszer része? És hogyha igen, akkor az új javaslatok között a menekültügyi eljárás kezdete hol van? Szerintem ez sokunkban felmerül, mint kérdés. Ugyanis, hogyha az elfogadhatóságot elkezdjük vizsgálni, az azt jelenti, hogy valahol már vannak az emberek, valamilyen úton már elindítottuk őket. Amikor a partokon jönnek a, az emberek, akkor már a rendőrök elosztják őket, még országból érkeznek, tehát érdekelne, hogy ö, például az a UNHCR többet mondhatna erről az elfogadhatósági eljárásról, arról, hogy a menedék rendszer hol is kezdődik e- ezen új javaslatok szerint. Nagyon köszönöm az IFDD részéről Raula, Laura Ferrara. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretnék én is köszöntet mondani minden felszólalónak, az első panel felszólalóinak. Köszönjük a kritikus felszólalásokat, amelyeket megosztottak velünk, és amelyekkel 100%-ban egyetértek. Egy dologra szeretnék kitérni. Látom, hogy a felelősségi, szolidaritási rendszer, amelyet ráerőltettek az emberekre, az megbukott. Ez így van, valóban megbukott. Ugyanis ez a valóság tényleg megbukott, de látszik, hogy ez csupán egy elkeseredett kísérlet volt arra, hogy megvédjük az értékeket, amelyek az Európai Unió alapját jelentik amelyeknek legalábbis az Európai Unió értékeinek kellene lenniük, de már nem azok. Tehát valóban megbukott a rendszer. Gyakorlati szempontból is, és elméleti szempontból is, hiszen nem lehet a szolidaritást rá kényszeríteni a tagállamokra. Nagyon várjuk, aggódva várjuk a Dublini rendszer átalakítását, eh, átalakításra vonatkozó javaslatot. Ez meg is érkezett, de nem olyan irányú ez az átalakítás, ez a javaslat, mint ahogyan azt mi elképzeltük, sőt pont, hogy a teljesen ellenkező irányba megy, mint amerre szerintünk kellene mennie. Újabb át helyezési rendszerről van szó, mely nem működik. Egyrészt ott van a 80-as cikk, amely a szolidaritást elvét mondja ki, és a tagállamok közötti szolidaritást. Ez kellene, hogy az általános szabály legyen. Másrészt viszont ott vannak a Dublini reformok, amelyek automatikus mechanizmust javasolnak vészhelyzetben. Dublin szerint a norma még mindig az, hogy az első belépési ország az az ország, amely a legtöbb felelősséget kell, hogy vállalja kivétel a szerződés szerint az, aminek igazából a szabálynak kellene lenni, vagyis a tagállamok közötti felelősség megosztás. Tehát a kiegyenlítetlenség a norma, a szolidaritás pedig a kivétel. Ezen szeretnék egy kicsit elidőzni, ugyanis szerintem már csak jogi szempontból is megsértésről van szó. Az alapelvek, az értékek megsértéséről, a 80-as cikk megsértéséről. Szerintem ezt a jelentést át kellene gondolnunk rendszer, szabály és kivétel szempontjából. Meg kellene néznünk, hogy mit mond a szerződés a szolidaritásról. Hogyha az Európai Unió részesei vagyunk, akkor tiszteletben kell tartanunk a a kötelezettségvállalásainkat, csak úgy, ugyanúgy, mint ahogy a jogainkat is. Szeretném tehát tudni, hogy önök mit gondolnak ezekről a kérdésekről. Ami pedig a szankciókat illeti, láttuk, hogy a szankciók nem működnek, nem eléggé elrettentő erejűek. Ki lehetne dolgozni egy olyan rendszert, amely a gyerekek esetében is alkalmazunk, de amelyet máshol is lehetne alkalmazni. Tehát nem elrettentésről lenne szó, nem annak, nem az elrettentésről van szó, hanem hogy hanem arról, hogy támogatjuk azokat, akik betartják a szerződés által kimondott értékeket. Köszönöm, mondja az elnök, GUE részéről, Spinelli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Hallgatom itt önöket, hallgatom a beszámolójukat, és ez a kérdés merült fel bennem, hogy nem olyan, mint hogy a kettő párhuzamos világban élnénk. Egyrészt ott van a valóság, a valóság világa, ahol a dolgok valóban történnek, és itt vagyunk mi, ez a másik világ, a recitatív demokrácia világa. Más szavakkal azt kérdezem, hogy hogyan lehetne az önök elemzéseit, az önök javaslatait a két európai bíróság döntéseit összehangolni a biztonságos országok ötleteivel, a biztonságos országok stratégiáival. Hogyan lehetne a bizottság vagy a tanács többségének támogatását elérni. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyértelműen nem biztosak. Ott van Törökország például. Törökország után láttuk, hogy Szudán, Eritrea, Egyiptom, Afganisztán kérdése is felmerül. A kártuni eljárás országai a pushback rendszerek mindenféleképpen az első belépési országokat egyedül hagyjuk. Egyedül hagyjuk, ott van orosz Olaszország, amely Szudánba küldött vissza igen nagy számú menedékkérőt. Azt kérdezem én, önöktől, hogy milyen érveket lehet felsorakoztatni, hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan tudjuk ezt a két rendszert, ezt a két világot összehangolni, ezt a két jelenséget hogyan tudjuk összehangolni. A biztonságos országok fogalma kényszerintézkedéseket hoz magával, ezt Brenolax professzor úr is kiemeli. Az elfogadhatósági eljárás, a menedék kérők vizsgálata ellenébe megy az alapvető egyéni jogoknak. Hogyan lehet közelebb hozni egymáshoz a két párhuzamot, hogyan lehet elérni, hogy ne csak elvi nyilatkozatok szülessenek, hanem valós dolgok is. Ami a családegyesítést illeti, és itt most gondolok főleg a kísérő nélküli kiskorúakra, itt is vannak jó javaslatok egy részről, másrésztről viszont a valóságra alkalmazva ezek a például családegyesítési javaslatok még Európán belül sem működnek a kísérő nélküli kiskorúak esetében. A kiskorúak fele, a Keléban élő kiskorúaknak a fele rendelkezik azzal a joggal, hogy, Ang- hogy Angliába menjen családegyesítési célból, és csupán 500-ból 20 jutottak el a családjukhoz. Violetta Moreno Lax rendkívül érdekes előadást tartott. Előadásában kitért arra, hogy reagálunk a válságra, és nem vagyunk proaktívak. Szerintem még csak a válságokra nem is reagálunk hagyjuk, hogy a, a válság átmenjen rajtunk, nem reagálunk rá. Now is, Köszönöm szépen. Tomasz Zdehovszki lesz az első hozzászól, az egyéni hozzászólások következnek. Köszönöm szépen, köszönöm a panel minden egyes résztvevőinek a remek előadásokat. Számomra inkább elméleti jellegű volt ez a vita, de természetesen ez is nagyon fontos. Három igen rövid kérdést szeretnék feltenni önöknek a pszichológiai aspektusokról. Az első a következő. Az én véleményem szerint a tagállamok részéről is van egyfajta pszichológiai tényező, tehát, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a tagállamokat arra, hogy regisztráljanak mindenkit, aki hozzájuk érkezik. Nagyon sok mindenkivel találkoztam Ausztriában, Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában, akik, akiket nem regisztráltak. Tehát az a kérdés, hogy van-e valami receptjük arra, hogy hogyan lehet motiválni, ösztönözni mindenkit arra, hogy mondjuk egy gazdagabb országból, Németországból, egy szegényebb országba, Csehországba, Lengyelországba, Romániába menjen is ott maradjon, ugyanis az egész relokációs mechanizmus csak így fog működni. Tehát valóban motiválni kell az embereket arra, hogy tényleg ott maradjanak. Lengyelországból, Csehországból számos példát hozhatnék az áthelyezésről, és ezek az emberek végül mind Németországba vagy Svédországba szeretnének menni, és van még egy harmadik kérdésem, is, gyorsan felteszem ezt is. Az elrettentés önök szerint jó példa, vagy jó út arra, hogy a megfelelő áthelyezési sémát kidolgozzuk, tehát hogy először a szankciókról beszélünk, és csak utána próbáljuk az embereket arra motiválni, hogy az adott tagállamban maradjanak? Köszönöm szépen, Tomás. Wimberg asszonyi a szó. A Dublini rendszer reformja nagyon bonyolult, hiszen nem is tudjuk még pontosan, hogy hogyan is kellene az új rendszernek eh, működni. A most érkezők 85% alapvetően eh, gazdasági menekült vagy bevándorló. Ezt halljuk folyton. És eh, ezzel kapcsolatosak a problémák. Az én véleményem erről a következő. Sokat beszélünk a szolidaritásról, a jogállamiságról, legyen önkéntes ez a szolidaritás eh, egyrészt, másrészt pedig beszélünk kényszerről is. Eh, nos, hogy ki lehessen vásárolni egy országnak magát a kötelezettség alól, hát hogyan lehet ezt összeegyeztetni a szolidaritással? És vegyük mondjuk a fiatalokat, eh, fiatal menedékkérőket vagy kísérő nélkül utazó kiskorúakat. Mi van velük? Mi történik eh, ezekkel a fiatalokkal? Az ő esetükben is lesz valami külön mechanizmus? Egyáltalán folyik erről gondolkodás? Véleményem szerint eh, Ugye ön említett egy számot, 170 eh, ezer. Hát szerintem itt legalább egy millióról kell eh, beszélnünk. Ennyien érkeznek az e Európai Unióba, és hogyan történjen a szétosztásuk? Hogyha most a 160 ezerről beszélünk csak mindig, de eh, gondoljunk csak arra, hogy még hányan tartózkodnak Törökországban. Létezik bármilyen válságmechanizmusunk, vagy gondolkozunk ezen, vagy mi fog történni nagyobb számok esetén? Ezeket csak szerettem volna itt felvetni. azt mondja, azt mondja, hogy nincs még politikai megoldás. De ezt így is értelmezhetjük, hogy meg kellene próbálnunk valamilyen megoldást találni ezekre a problémákra. Svédországba például 35 ezeren érkeztek, és az ország számára nagyon-nagyon nagy költségek merültek fel. Hogyan lehetne ezeket a költségeket is esetleg szétosztani? Van erre válaszuk? Köszönöm szépen, Gomes asszony lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm. Antonio Guterres mondta azt, hogy az embercsempészek, ők tudják, hogy mit kell tenni egy ilyen válság idején. Ők tudják, ők tudják, az Európai Unió pedig nem tudja. És egészen pontosan ezt mutatták be önök is, és nagyon örülök annak, hogy ez ilyen egyértelműen megjelent. Ez fontos számukra, fontos a kormányaink számára is, fontos az Európai Bizottság számára is. Véget kell ven- vetni ennek a cinikus és kétszínű megnyilatkozásnak. A kollégám Barbara azt kérdezte, hogy mit fogunk tenni, és hogy az Európai, az Európai Unió egyáltalán reagál-e a válságra. Hát szerintem sem reagál. Etiópiába utazik Angela Merkel holnap, ebből az országból érkezik a legtöbb menekült hozzánk, és ők pedig hadiállapotot jelentettek, hogy a helyzetet ilyetén módon rendezzék, és hát remélem, hogy Merkel asszony majd rendezi a helyzetet, találkozik majd a az ellenzék képviselőivel és az áll parlamenttel pedig nem hajlandó tárgyalni, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz majd ez az utazás. Azért beszélek Etiópiáról, mert ez is ott van a listán, mint sürgősségi beavatkozás, tehát pénzt adunk nekik, és akkor folyamatosan egyre több migránst és menekültet gyártunk így, és hát nem csak Etiópiával ez a helyzet. Azért beszélek Etiópiáról, mert ott nagyon komoly beavatkozásunk lehetne, mert rengeteg pénzt adunk Etiópiának, és mégsem történik semmi. A kérdésem a portugál áthelyezéssel kapcsolatban azon jazidiak kapcsán, akik Görögországban vannak, hát ez tényleg nevetséges helyzet. Teljesen kafkai helyzetbe kerültek ezek az emberek, mert először is egy preregisztráción kellett keresztül menniük, és utána egy valódi regisztráción, és egész biztos vagyok abban, hogy majd egy posztregisztrációs rendszeren is keresztül kell menniük, és eh, a jazidiakról beszélünk, olyanokról, akik között rengeteg nő van, rengeteg gyermek van, akik a legborzalmasabb borzalmakon mentek keresztül. Hát, hogyha őket nem tekintjük veszélyeztetett csoportnak, akkor kit? És akkor felmerül a kérdés, hogy megválaszthatják-e, hogy mi melyik országba szeretnének menni, és hát vannak olyanok, akik szeretnének Portugáliába jönni, de előtte Németországba szerettek volna menni, tehát elsőként nem Portugáliát jelölték meg, és hasonló, tényleg kafkai jellegű abszurd ürügyeket hallunk. Már legalább hat hónapja foglalkozunk ezzel az ügyel, a görög rendszer, a portugál rendszer összehangolása, vagy ez működjön, de még mindig nem működik. És akkor a kérdésem konkrétan az, hogy hogyan lehet európai vagy akármilyen más szinten szolidaritást megvalósítani, és hogy ne az embercsempészek zsebében landoljon az összes pénz, mik az önök ajánlásai, melyek azok a rendszerek, amiket felállítottak önök, vagy amiket nekünk kellene felállítani, hogy ez a rettenetes embercsempészet ne folytatódjék, mert igenis mi is az embercsempészeket tápláljuk. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban Monika Holmájer. Tudom, hogy tekintettel arra, hogy nagyon súlyos emberi jogsértések történtek, katasztrofális kínzások, gyilkosságok történtek nem túl messze az Európai Uniótól, és ez valamennyünket nagyon mélyen érint. Ezért nem tartom sokra azt, hogyha itt mi az Európai Parlamentben mindig csak a tagállamokról kapcsolatban panaszkodunk, vagy akár nevességesé tesszük őket, vagy vitatkozunk a kompetenciákról. Nem igazán tartom ezt nagyra, mert persze itt innen sokkal könnyebb beszélni, mint azoknak, akik kinn a valóságban küzdenek a helyzettel. Itt józan észre van szükség, amit lehet, azt tegyük meg, sok tagállam tesz erőfeszítéseket, és persze van még sok nehézség. Következő kérdéseket szeretném föltenni. Ugye ezt halljuk, hogy a részletlement az áttelepítés nagyon nehezen zajlik, mert nagyon lassú az eljárás, és a tagállamok egyetem az ENSZ-től hónapokig sokszor nem kapnak információkat. Az ENSZ nem hajlandó a kiválasztási mechanizmus működtetésében részt venni, például úgy, hogy megfogalmazza a saját prioritásait. Önöktől azt szeretném tudni, hogy miért eh, ennyire restriktív ez az eljárás. Eh, mert én azt hallom, hogy eh, néhány tagállamban nagy, annyira sok az akadály egyáltalán, akár bevándorlóról, akár menekültről van szó mindenkinek megvan a maga megmerevedett álláspontja, és ezért apró lépéseket kellene tenni. Vannak, akik nagyon mm, tele vannak félelemmel, most nem akarok erről vitát hinni, hogy ez mennyiben indokolt vagy sem. Néhány tagállammal látjuk, hogy milyen fejlemények zajlanak és már az is, ez nyilvánvalóan, hogy a politikai jobboldal profitál ebből, és ezt én nagyon kritikusan lá, ítélem meg, mert mi azt szeretnénk, hogyha a tagállamokon belül valami pozitív dolog, légkör alakulna ki, jó akaratról tennének tanúbizonyságot a tagállamok. És második lélegzetem még azt a kérdést is feltenném, hogy tekintettel arra, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk, mennyi menekültről, a resettlementen az áttelepítése mellett még, még valami mást is létre kellene hozni, hiszen nyilvánvalóan messzebbre mutató intézkedésekre van szükség, nem csak 60 ezer menekült áttelepítéséről, és hogyha tényleg arról van szó, hogy humanitárius segítséget időben, gyorsan, konzekvensen kell tudni biztosítani. És ehhez tartozik, hogy elég korán, időben, amikor már valami jelei vannak annak, hogy valami történni fog, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. A biztonsági megbízató járt és tartott egy előadást nemrég Németországban. Ennek kapcsán kérdezem, szó lehet arról, hogy legyen egy katonai beavatkozás, ki kell képezni rendőröket, különböző egységeket, ahhoz, hogy mindenki egy adott régióban biztonságban érizhesse magát, mert ha ez nem így van, akkor újabb menekült hullám indul, ha az emberek nem látnak esélyt, nem látnak perspektívát maguk előtt ott, ahol vannak, akkor tovább fognak menni, ezért itt ezekben a régiókban is biztonságos helyzeteket kell teremteni. Ehhez hozzá tartozik az instabil régiókban a biztonság megteremtése úgy is, hogy elég ö, nagy hangsúlyt kap a rendőrök képzése. Köszönöm szépen, Mónika. Most a panelistákat szeretném megkérni, hogy válaszoljanak. Nincsen túlzottan sok időnk, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy három-négy percben válaszoljon. Először Majenyi úr, aztán Kákán asszony, aztán Magenis és Moreno lesz a sorrend. Köszönöm szépen, mondja Majani úr. Rengeteg kérdést kaptam, úgyhogy választanom kell, hogy melyekre próbálok válaszolni, illetve olyan kérdéseket választottam ki, amelyek többször is megjelentek. Azt például nem tudom, hogy a biztonságot hogyan tudjuk jobban garantálni, vagy a rendőrség hogyan tudna fellépni, de azért vannak olyan kérdések, amelyekre szeretnék válaszolni. Először is lássuk azt, ami a valóságról és a dogmákról elhangzott, és hogy milyen irányba haladunk tovább. Úgy gondolom, hogy a Dublini reform kapcsán a kulcsfontosságú pont az, hogy a valóságra koncentráljunk is arra, hogy a helyszínen hogyan működnek a fellépések. Nagyon sok mindent hallottam itt, például azt, hogy hogyan lehet ösztönözni a hatóságokat arra, hogy regisztráljanak mindenkit és identifikáljanak mindenkit. Például azzal, hogy a megfelelő felelősségi köröket kialakítjuk, hogy elmondjuk, hogy megfelelő ellenőrzésre van szükség a külső határokon tehát mindig, amikor regisztrálnak egy szemét, akkor azzal felelősséget vállalnak, amely rendkívül fontos a bizottsági javaslat alapján. Amikor a biztonságos harmadik országokról beszélünk, hát most nem is mennék bele ebbe a témába, mert úgy gondolom, hogy a panelisták közül más jobban megválaszol majd erre a kérdésre. Az új javaslat egyébként kimondja, hogyha a biztonságos harmadik ország elvét kell alkalmazni, akkor az adott országé a felelősség. Tehát, hogyha arra törekszünk, hogy szisztematikus alkalmazást valósítsunk meg a biztonságos harmadik ország kapcsán, akkor egészen biztosan olyan megoldáshoz jutunk el, amit senki nem akar. Tehát azért van egyfajta pragmatikus gondolkodás, ami egyszerűen hiányzott a Dublini kérdések mögül az elmúlt évtizedben. És ez most akkor elvezet minket ahhoz a kérdéshez, amit Metzola asszony vetett fel, vagyis hogyha szolidaritást szeretnénk megvalósítani, az az alapvető lépés ebben a kérdésben, és hogy a Dublini rendelet elviseltetlen terheket ró bizonyos tagállamokra, és ezt ki kell egyensúlyozni. Vannak olyan pontok, amelyekkel ugyan nem értek egyet, természetesen maximális tisztelettel mondom ezt. A kompetencia rendszerek kialakítása és a felelősség megosztása tulajdonképpen olyan rendszerhez kellene, hogy vezessen, amely gazdaságilag is, jogilag is segít a menekülteknek, és nem olyan rendszerhez, amely meghosszabbítja az eljárásokat, és nagyon nehéz helyzetbe hozza a kérelmezőket. Tehát, hogy a kérelmezők azt a megoldást választják, hogy feketén láthatatlanok maradnak, és megkerülik az eljárásokat, mert az eljárások egyszerűen túl, gyor, túl lassúak és kivárhatatlanok. Ez nagyon komoly humanitárius válsághelyzethez vezetett több tagállamban is, és ezért úgy gondolom, hogy az az alapvető fontosságú pont, hogy hogyan jutunk el egy olyan rendszerhez, amelyben mindenkinek megvan a maga felelőssége és feladata a szabad választás joga nem feltétlenül szükséges, és azt szeretném kérni, hogy mint egy házi feladatként gondolkozzanak el azon, hogy a szabad választás lehetősége talán jó megoldás lenne. El lehet ezen gondolkodni, de lehet ezzel E egyet nem érteni, és lehet azt is mondani, hogy a szabad választás lehetőségét nem tudjuk elfogadni. Lehetne egy olyan rendszer is, amely sokkal vonzóbb, mondjuk olyan széles kategóriák alapján működne, mint a családi kapcsolatok, illetve az olyan tagállamok, amelyek egyelőre nem kaptak óriási terhet, hogy ezek átvállaljanak valami terhet, és ezen belül lehetne választani a kérelmezőnek, hogy hova akar menni. Tehát valamilyen szintű választás lehetne, de nem egy teljesen széles körű választás. Mert akkor valószínűleg a kérelmezők nem választanák az illegális lehetőségeket, mert nem tartanának attól, hogyha belépnek a rendszerbe, akkor semmilyen beleszólásuk nem lesz a saját életükbe és jövőjükbe, hanem a fejük fölött fognak dönteni. Tehát arra kell mindenkit ösztönözni, hogy menjenek át a regisztrációs eljáráson, mert úgy tűnik, hogy ez elvész, ez az ösztönzés. Hogy szükség van -e egy állandó szolidaritásra, igenis szükség van erre, mint ahogy kimondja a szerződés is, hogy meg kell osztani a szolidaritást, meg kell osztani a felelősséget és a terheket. Csak hogy a gyakorlat azt bizonyítja, hogy az embereket viszont nem lehet így megosztani, ugyanis nem fognak ott maradni, ahová helyezzük őket. Úgyhogy sokkal mélyebbre kellene ásni ebben, és valahogy a finanszírozástól kezdve kellene a szolidaritást megvalósítani, ugyanis a pénz nem megy el, tehát hogyha a pénzt valahová oda tesszük, akkor ez a pénz ott marad, és vannak a szolidaritásnak olyan részei, amelyeket eddig nem tártunk fel. A finanszírozási szolidaritás egyelőre nem működik úgy, ahogy működnie kellene. Úgyhogy gyors eljárásokra van szükség, amelyek rövid távon kisebb egyensúlytalanságokat okozhatnak, de ezekkel lehet segíteni, például pénzzel, ezt kellene tenni ahelyett, hogy több tízezer embert megpróbálunk arra kényszeríteni, hogy éljen valahol egy olyan helyen, amit még meglátogatni sem akart soha életében. Kálkán asszony, köszönöm szépen a kérdéseket. Hogyha kihagyok néhány kérdést, akkor az ülés után vissza lehet még erre térni. Valóban nagyon keményen dolgozunk, és várjuk a bíróság döntését a kiskorúakkal kapcsolatban. A tízes cikk ötödik bekezdésére szeretnék utalni, itt ugyanis semmi sem változott, és itt nagyon komoly csalódás ért minket, és hogyha egy újabb gyermekjogsértés történik, akkor megint a bírósághoz kell menni, hogy az Európai Unió megint nem azt teszi, amire elkötelezte magát, és hát ne felejtjük el, hogy gyermekekről van szó ebben az esetben, és úgy gondolom, hogy a politikai akarat is hibázik, azért nem lehet ezt az ügyet megoldani, mint például az Emma kontra Egyesült Királyság ügyben. A javaslat kimondja, hogy a gyermek érdekeit kell elsősorban figyelembe venni, ugyanakkor nem az a megfelelő megoldás mindig, hogy ott kell maradniuk, ahol vannak. Remélem, hogy a parlament ismételten szerepet vállal majd, állást foglal, és a bizottsággal együtt segít abban, hogy a gyermekek jogait maximálisan be lehessen tartatni. És visszatérve egyéb kérdésekre, a Dublini rendelet egyelőre nem működik a gyakorlatban, és nem azért, mert a bíróság 2011-ben vagy 2014-ben nem engedélyezte, hogy bizonyos személyeket áthelyezzenek. Nem ez az egyetlen probléma. Ugyanakkor a diszkrecionális záradék alkalmazása sem működik megfelelőképpen. Az áttelepítések kapcsán úgy látom, hogy vannak olyan országok, ahol hagyományosan léteznek ilyen programok, mondjuk 200 vagy 300 ember befogadására évenként. Itt meg lehetne nézni a jó gyakorlatokat, és ezeket felhasználni azokban a tagállamokban, ahol nincsenek áttelepítési politikák, vagy pedig ezek még nem eléggé fejlettek. És azt is néznünk kellene, hogy milyen tagállamokban milyen diaszporák élnek, amelyek hívhatják ugyan ezeknek a kisebbségeknek a további képviselőit. Azt is aggályosnak találjuk, hogy az EU-Törökország megállapodást legalizálná ez a javaslat, és hogy elégséges az, hogy valaki megérkezzen az Európai Unióba, és természetesen aggályosnak tartjuk azt is, hogy további hasonló megállapodások születnek. Ezeket egyszerűen ebben a javaslatban nem lehet legálisá tenni sem ebben, sem pedig a végrehajtási rendeletben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Magenis asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm minden egyes parlamenti képviselőnek a rendkívül érdekes kérdéseket és megjegyzéseket. Nagyon röviden három pontban szeretnék hozzászólni. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy a befogadhatóság alternatíváival mi történik, és hogy mi történik a kíséret nélküli gyermekekkel. A befogadhatóság kapcsán nem szabad elfelejtenünk a Dublini rendelet alapvető célkitűzését, amely az volt, hogy a menedékkérők minél könnyebben hozzáférhessenek a védelemhez. Tehát erről szól ez az eszköz, a védelemhez való hozzáférésről. Vagyis azok, akik az Európai Unióba érkeznek, a közös rendszerbe kell, hogy regisztráljanak, Tudjuk, hogy különböző rendszerek vannak, vannak olyan adatbázisok, amelyek nem kommunikálnak egymással. Nagyon fontos lenne elérni, hogy mindenkit regisztráljanak, különösen a gyermekeket. Ez az ő érdekük, hogy megfelelőképpen védelemhez jussanak, és ez az állampolgárok védelmének szempontjából is fontos. Tehát ösztönözni kell a regisztrációt, mint ahogy azt egyik illusztris kollégám is elmondta, hogyha minden menedékkérőt regisztrálnak, akkor megfelelő megoldásokhoz juthatunk, de nem szabad, hogy azt higgyék, hogyha őket regisztrálják, akkor nem lesznek urai a sorsuknak. Tehát mindenki, aki az Európai Unióba megérkezik, át kell, hogy menjen a regisztrációs eljáráson. Másodszorban nagyon fontos, hogy a nem sikeres áthelyezéseket megállítsuk. A Dublin alatt tízezer embert helyeztek át, és nagyon sok esetben ez úgy történt, hogy ezek az emberek valószínűleg védelmet kapnak az Európai Unióban, mondjuk a Svédországban, németországban érkező szírek, vagy pedig más nemzetiségűek, akik valószínűleg nemzetközi védelmet kapnak sokkal jobb lenne, hogyha azokat a személyeket, akik majdnem biztosan védelmet kapnak, gyorsan el tudjuk helyezni olyan országokban, ahol ott maradhatnak. Az Európai Uniós ügynökségek egyébként nagyon sok segítséget nyújtanak ebben. Láttunk már javaslatokat az ELZO kapacitásépítésének kapcsán, ez is egy olyan lehetőség, amivel a sikertelen transferek számát csökkenteni lehetne. Ezen kívül a családegyesítés is rendkívül fontos, és ennek is működnie kellene a Dublini rendelet alatt. Az emberek nagyon sok esetben azért mennek tovább egyik országból a másikra, hogy a családtagjaikat megtalálják, tehát a családegyesítés mindenképpen kulcsfontosságú. Voltak politikai erőfeszítések, hogy többet tegyünk a család egyesítésért, hogy ez a lehető leggyorsabban megvalósuljon. Aztán azzal kapcsolatban, hogy az eljárás mikor indulhat el, mi úgy gondoljuk, hogy a regisztráció után azonnal meg kellene nézni, és azonnal automatikusan ellenőrizni kellene, hogy vannak-e családtagjai az illető személynek az EU-ban és gyorsított eljárásban a családegyesítésnek meg kellene történnie. Tehát frontloading eljárás kellene alkalmazni a családegyesítés kapcsán. Nagyon sok olyan Európai Uniós tagállam van, amely nem használja fel az integrációs alapokból kapott pénzeket, őket mindenképpen kérni kellene, ösztönözni kellene, sőt, kötelezni kellene arra, hogy az éves allokációnak legalább 20%-át integrációra és integrációs cselekvésekre fordítsák. Új megközelítésre van szükség, a kísérlet nélkül utazó gyermekek ügyében itt is figyelembe kell venni a különböző oktatási lehetőségeket, az áthelyezést, a családegyesítést, és a New Yorki nyilatkozat szeptember 19 óta érvényben van, és az UNHCR egy komprehenszív keretet fog kidolgozni amelyben természetesen együttműködnek majd az Európai Uniós intézmények és tagállamok is, és reméljük, hogy ezzel megtaláljuk majd a megfelelő megoldásokat. Thank you. Moreno asszony, kiválasztottam néhány kérdést. Szolidaritás, mint ösztönző. Több kérdés is kapcsolódott ehhez. Jogászként, értelmiségként nem tudom elfogadni, hogy ez, ez opcionális legyen, hogy legyenek iránymutatások, hogy ez választható legyen. Itt igenis a shell, azaz imperatívus szó alkalmazása a helyes, kötelezettségekről beszéljünk, és amit az Európa Bizottság javasol, az is ilyen módon kerüljön megfogalmazásra. A felelősség megosztása az nem elég. Itt nagyon komoly kötelezettségeknek szigorúan meg kell felelni. A Lisszaboni szerződés is tartalmaz ezt, de még soha nem kérte ezt számon senki. Tehát beépített szolidaritás, a közös európai menekültügyi rendszer integráns része kell, hogy legyen. A szolidaritás tervezgetése. Nem, itt a szolidaritási elvet eh, betű szerint úgy kell értelmezni, hogy ez a szerződésben benne van. A szerződések eh, saját maguk kötelezettségként fogalmazzák ezt meg, eh, mindenki ennek meg kell, hogy feleljen hogy a menedékkérők érdekeit figyelembe lehet-e venni, legyen-e szabad választási mechanizmus. Itt két indokot is meg kell említeni. Először is emellett az szól, hogy ez egy nagyon produktív rendszer lenne. Hogyha a menedékkérő ezt elő, kezdetől fogva tudja, hogy így lesz, akkor nem lesz másodlagos mozgás, nem, nem fog elmenni egy másik országba, ez egy jó, jobban működő rendszer lehet így. Másodszorban ez elősegíti az integrációt is, de hát gyakorlati szempontból is ez egy produktív, észszerű módja a közös európai menekültügyi rendszer megvalósításának. Van egy jogi szempontja is, a, vagy eleme az érvelésnek, alapvető jogokról beszélünk, családegyesítés, vagy a gyermek érdeke kapcsán, a menedékkérők érdekeit egy figyelembe kell vennie az áthelyezési rendszer kapcsán. Ezek nem csak ilyen véletlenszerű kívánságok, hanem ezek jogok. Ezek olyan jogok, amelyek a tagállamokra kötelezettségeket rónak már ma is az alapjogokkal kapcsolatos európai aki elemeit is tiszteletben kell, be kell tartani. Itt nem választ, választásokról van szó, hanem kötelezettségekről. Azután az a kérdés, hogy legyenek-e szisztematikus pushback a belső határon, a tagállamok közötti határokon. Ez szerintem nem opció, és ennek több oka is van. Először is eh, ez az eh, alapjogi karta 4. és 18. Eh, cikkével szembe menne, a Norefuman elvét megsérteni, a, emellett az UNCHR 4. cikkét is meg sérti, valamint az Európai Bíróság több döntését is sérteni egy ilyen rendelkezésre. A luxemburgi, az Európai Bíróság döntésében a, egyértelmű, hogy a Dublini három keretein belül születtek meg ezek a bírósági döntések. A tanállamok itt tulajdonképpen játszadoztak, ahelyett, hogy egy kötelezettség teljesítésen alapuló értékeértékelést értékelési rendszer működne, amely jutalmaz és Nos, valóban a szerződések eh, olyan mechanizmusokat tartalmaznak, amelyeket azért még továbbra is tovább fel kell tárni, a miben létüket meg kell még vizsgálni, de ezek megvannak, és ezeknek a szerződésben foglalt kötelezettségeknek az alapján azért sok mindent el lehet érni. Hogyha a tanács a hetedik cikket alkalmazná, korábban Ausztria ellen ezt egyszer aktiválták a Haider ügy kapcsán, most az Európai Parlament is egy saját kezdeményezésű vizsgálódást kezdhetne, vagy az Európai Ombudsman felkérhetné arra, hogy indítsen vizsgálatot, vizsgálja meg, hogy mi lehet tenni azon tagállamokkal szemben, akik nem tartják be a játékszabályokat és végül mobilizálni kell országokon belüli fellépéseket is, vagy országok közötti akciókat is, de hát tudom, ez politikai nem egy nagyon népszerű dolog, de azért itt is lehetne mit tenni. Talán még egy percet, ha kaphatok, mert van még két pont, amiről érdemes lenne beszélni. Hogyan lehetne leállítani az ember csempészeket? Először is, hogyha megszüntetjük a piacukat, hogyha legális csatornákat nyitunk a menedékkérők számára, e, vízumokkal, vagy e, milyen magánszponzori struktúrákkal, az NGO-k, civil szervezetek bevonásával, hogyha vízumokat adunk olyanok, olyan országok állampolgárnak, mint például Szíria vagy Libanon, ahol nincsenek képviseleti a tagállamoknak, nos, ilyen legális csatornák segítségével elkerelhetjük azt, hogy katonai vagy emirit fellépésekre kerüljön sor a migrációs áramatokkal kapcsolatban. Le kell állítani viszont az eh, ember csempészeket, az egyértelmű, és a, az ő általuk szállított eh, menekülteket ki kell menteni a földközi tengerből. Ezért a legjobb megoldás az lenne, hogyha jogi eh, csatornákat nyitnánk meg azok számára, akik Európába akarják mutni, tehessék ezt meg legálisan. Önök, köszönöm szépen, köszönöm az összes előadónknak, amit elmondtak, nagyon érdekes előadásokat. Most új panelt kezdünk. Jerun Jans, Olga Siebert, Simona Spinelli és Cynthia, Cynthia Petralito a következő pódiumvita előadói, amelynek tárgya az áthelyezés hatékonysága, másodlagos mozgások megakadályozása. Thank you. Okay. Again. Akkor tehát kérnék, kérném szépen, hogy jöjjön a pódiumra. Jeroen Jens, Olga Szíbert, Simona Spinelli és Cynthia Petrelito. Folytatjuk tehát a második panelünkkel. Üdvözlöm a felszólalóinkat. Az első meghívottunk, a második panelben Jeroen Jans, aki az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkatársa, valamint Olga Siebert, aki a Jezsuita Menekültügyi Szolgáltatási Központ munkatársa. Mind a ketten megosztják velünk, velünk gondolataikat azzal kapcsolatosan, hogy a tagállamok preferenciáinak figyelembevétele pozitív, vagy esetleg pont, hogy akadályozza a felelősség megosztást. 10-10 percet kap mind a két felszólalónk. Jánz úré a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek! A preferenciák témájával fogok foglalkozni az áthelyezési rendszer kapcsán, amelyet a Jázó segített tavaly Görögországban és Olaszországban. Mi a kapcsolat a preferencia és a szolidaritás között az áthelyezési rendszerben? Ez lesz tehát a témám. Az áthelyezési rendszer önmagában egy szolidaritási rendszer, amelyben van lehetőség a preferenciák figyelembevételére, főleg a tagállamok preferenciáinak figyelembevételére. Szeretném bemutatni azt, hogy a preferenciákat hogyan veszik figyelembe az áthelyezési rendszerben. Az áthelyezési rendszer hogyan hogyan öm, kerüli el azt, hogy mm, a preferencia arról szóljon, hogy mindenki kiválasztja azt, ami neki jó. A regisztrációról is fogok beszélni, erről már ez az előző panelben is esett szó. A kormányok az áthelyezési rendszerben alkalmazott döntései kettő tanácsi döntésre alapulnak. Ezekre azért térek ki, mert az egész előadásomnak az alapját ez fogja képezni. A preambulum bekezdés se ki, és kiemeli, hogy hogyan is lehet össze párosítani a tagállamot és a menedékkérőt, annak érdekében, hogy az, az integrációt segítse elő, és a másodlagos mozgásokat elkerülje. Ez igen fontos szem előtt tartani. A preambulum bekezdés számos példát is hoz, számos jellemzőt, amelyeket figyelembe kell venni, amikor arról hozunk döntést, hogy melyik tagállamhoz kerüljön át az adott menedékkérő. Ki dönt, ki dönt arról, ugye a frontvonalon található ország, Olaszország vagy Görögország, ezen két országonak figyelembe kell vennie a különböző jellemzőket. Ezután a tagállamok, az áthelyezési tagállam is elmondhatja, hogy milyen preferenciái vannak. Ez a második dián látható, a második preferenciákkal foglalkozó dián. Vissza is térnek akkor az első diámra. Mindannyian tudják, hogy a nyelv, a család mérete is is, is figyelembe kell venni a mag család, a, csag, a család, amelyet egyesíteni kell, de a család még általánosabb ö, fogalomként is bekerül ebbe az áthelyezési rendszerbe. Az is, hogy, hogy, az, orsz, hogy az ország milyen kapcsolatban áll a származási országgal az áthelyezési rendszer hogyan is kerüli el azt a helyzetet, hogy a preferencia arról szóljon, hogy mindenki ki csipegeti magának azt, amit szeretne. Az első elem, és ezt már az előadásom elején is kiemeltem, az, hogy a célt elmondjuk. Elmondja a tagállam, hogy miért fejezi ki az adott preferenciát. el kell, hogy mondja, hogy a, tagáll- a tagállamnak, hogy hogyan akarja az integrációt elősegíteni, el kell mondania, hogy ezt a célt hogyan akarja megvalósítani, és ennek a célnak a megvalósítása érdekében milyen preferenciákkal él. Másodszorban pedig az áthelyezett menedékkérő csoportot már tudjuk, tehát tudjuk, hogy ki fog áthelyezésre kerülni. Tehát ezen csoporton belül választhat a tagállam, ezen csoporton belül lehet a lehető legoptimálisabban szétosztani a menedékkérőket. Tehát ez nem, a, nem, arról, nem olyan, mint az áttelepítés. Az áttelepítés esetén nem tudjuk, hogy hány kérelmezőt fognak áttelepíteni. És így komoly kockázat merül fel, arra vonatkozóan, hogy a tagállam kiválogatja, hogy kit is szeretne befogadni a saját érdekei, illetve a befogadó ország integrációs képessége, képessége alapján. Az áthelyezési rendszeren belül negatív preferenciák kifejezésére nincsen lehetőség. Amikor egy áthelyezésre kerülő csoporton belül vannak olyan képesítések, amelyeknek a birtokában az adott országba könnyebben integrálódhatnak a menedékkérők, akkor van lehetőség őket választani. Hogyha nincs ilyen, akkor pedig másokat kell befogadni. Arra nincs lehetőség, hogy azt mondja egy ország, hogy ilyen és ilyen kérelmezőt nem szeretnék befogadni előfordulhat, hogy azt mondják a tagállamok, hogy mi csak családokat szeretnénk befogadni. Ez negatív preferenciát jelent. Azt jelenti, hogy nem akarunk egyedülálló embereket befogadni, főleg nem akarunk egyedülálló férfiakat befogadni. Ilyen preferencia, negatív preferencia kifejezésére nincsen lehetőség. Éppen azért, mert a szolidaritási mechanizmus általános keretet teremt, és ebben az általános keretben támogatja Olaszországot és Görögországot, a negatív preferenciák viszont nem segítenék ezen két ország támogatását. Szeretnék kitérni a nem diszkrimináció elvére is, tehát amikor preferenciákat fejez ki egy-egy ország, akkor azokat nem teheti diszkriminatív módon. Nem lehet etnikum, nemzetiség vagy vallás alapján negatívan diszkriminálni valamilyen menedékkérőt. A tagállamok már többször elmondták, hogy a szakmával rendelkező menedékkérők a legígéretesebbek, de ezt nem lehet, nem lehet magasan képzett menedékkérőket kiválogatni, de hogyha van egy valamilyen a munkaerőpiacon egy ágazat, ahol hiány van, akkor a tagállam választhatja az abban az ágazatban képesítéssel rendelkező kérelmezőket. Tehát például az építőiparban hiány van a munkaerőpiacon, az adott, ország az adott áthelyezési ország munkaerőpiacán, akkor az ország mondjuk építészeket fogadhat be, ez nem számít semmiféle diszkriminációnak. A magasabb képesítéssel rendelkező emberek iránti preferencia nem támogatja az áthelyezés szellemiségét. Minden tagállam, minden tagállamban vannak magasan képzett munkavállalók, akik könnyebben tudnak integrálódni. Ez nem segítene, nem segíteni Olaszországot és Görögországot abban, hogy jobban integrálja a kérelmezőket. Ami a kérelmezők preferenciáit illeti, ez már nem tanácsi döntés, mindazonáltal de facto előkerült már ez a kérdés, amikor regisztrálják az embereket Görögországban, akkor megkérdezik tőlük, hogy milyen preferált országaik vannak, hova szeretnének menni. Ha megengedik, nem akarok semmiféle értékítélettel élni, de ha megengedik, elmondanám, hogy láttuk, hogy ugyanazokban a tagállamokban számomra aggasztó volt látni azt, hogy amikor a preferenciákat öm, elmondják, tehát amikor elmondják a menedékérők, hogy miért adott országba szeretnének menni, akkor ennek nem mindig van igazi alapja. Van, aki tudja, hogy miért szeretne oda menni, van, aki viszont valaki tanácsára mondja, hogy melyik országba szeretne menni, igazi tudása mögött nem áll. A regisztráció kor dől el tehát, hogy ki melyik országba fog kerülni, és ezek a regisztráció nyelve, a szakképesítés, a család, a család, családon, családtól függ. Itt be is fejezném, nagyon köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, Ján Szúr, mondja az elnök. Kedves kollégák, szeretném a második panel felszólalóját, Szíveszló Buterellit, hogy fáradjon ide. Szilvesztri urat és Buterelli urat, és majd folytatjuk a, a panellel. Tehát Szilveszti urat és Buterelli urat kérem, hogy jöjjenek fel a pódiumra, és most pedig megadnám a szót Szibert asszonynak. Thank you very much for inviting me for this very interesting debate. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hogy megszervezték ezt a rendkívül érdekes párbeszédet. Olga Szibert vagyok, 16 Európai Uniós tagországgal dolgozunk együtt a jezsuita menekült szolgálatnál. Elég hosszú ideje figyeljük a Dagny rendszer módosítását és alakulását, és saját tanulmányt is készítettünk a témában. Mi bottom-up megközelítésben vizsgáltuk, hogy a rendszer változása hogyan érintette magukat a menekülteket. 2010-ben indítottuk el ezt a tanulmányt, de úgy gondolom, hogy ennek eredményei a mai napig relevánsak. A projekt néhány eredményével szeretném Önöket megismertetni a Matching System, illetve az integráció témakörében. körében. A legfontosabb pontok az, hogy az emberi méltóságot védeni kell, és hogy a befogadási körülményeknek megfelelőnek kell lenniük. És nyilván az emberek olyan országba igyekeznek, ahol úgy érzik, hogy védelmet kapnak, és a méltóságukat elismerik. De ez nem érvényesül, korán sem érvényesül minden egyes Európai Uniós országban. A befogadási feltételek rendkívül fontosak, és ezek határozzák meg, hogy a védett személy hogyan is érzi magát az adott országban. Természetesen mindenki ragaszkodik az emberi méltóságához, és olyan helyre igyekszik, ahol ezt tiszteletben tartják. A menekültek kísérete és emberi méltóságának megőrzése rendkívül fontos. 70%-uk azt mondta, hogy nem kapott megfelelő, a megkérdezettek 70%-a azt mondta, hogy nem kaptak megfelelő elbírálást. A kérdés tulajdonképpen az volt, hogy a befogadási körülmények milyenek voltak, és hogy a megkérdezett személyek hogyan érezték magukat. Természetes, hogy senki sem marad egy olyan országban, ahol az emberi méltóságát sértik, és ahol nem bánnak velük megfelelőképpen. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy maga a rendszer, vagy magát a rendszert alá akarnánk aknázni. A személyes szabadság, az, hogy megválaszthassák, hogy mit kezdenek az életükkel, nyilván mindenki számára rendkívül fontos. A Dublini rendszer azért sem fair, mert nem ad lehetőséget a menekülteknek arra, hogy megválasszák, hogy hova szeretnének menni, hogy hol szeretnének védelmet találni. Természetesen ezek az emberek azért jöttek ide, hogy védelmet kapjanak, és valamilyen választási lehetőségű kell, hogy legyen. Ezek az emberek nem sok választás közül az egyik miatt jöttek ide, hanem azért jöttek ide, mert az otthonukban nem érezhettek biztonságot, vagy nem élvezhettek biztonságot. És azért jönnek ide, hogy az emberi méltóságukat tiszteletbe tartsák, hogy védelmet élvezzenek. És természetesen ez óriási nyomást jelent a külső határokon elhelyezkedő tagállamokra nézve. Nagyon sok civil szervezettel dolgozunk együtt, amely szintén a menekültekkel foglalkozik, és úgy gondoljuk, hogy tényleg pragmatikusan lépünk fel, és hogy a tagállamok védelmét, tagállamok véleményét is szeretnénk figyelembe venni. Tehát minden tagállamnak megfelelőképpen kell fogadnia a menekülteket, megfelelő menekültügyi rendszereket kell kidolgozni, de ez csak az első lépés után az integrációnak, a szociális befogadásnak ugyanúgy érvényesülnie kell. Ezt az óriási kaotikus menekült hullámot megpróbálják kezelni a különböző tagállamok így vagy úgy, ezt láthattuk a tavalyi évben és az idei évben, de a kidolgozott rendszerek merevek, adhok ötleteket tartalmaznak, és nem felelnek meg a valóságnak. Spinelli asszony is megemlítette azt, hogy a valóságot kell figyelembe venni, és ahhoz kell alakítani azt, amit mi itt teszünk. És a mi eredményeink, a mi munkánk azt mutatja, hogy a helyi viszonyokat ezek a kidolgozott politikák nem mindig vették figyelembe. Tehát mindazok az erőfeszítések, amik megszülettek a tagállamok részéről, sokszor nem működtek, feleslegesek voltak. A menedékkérők szempontjából is figyeljük a helyzetet, illetve a tagállamok szemszögéből is, és megpróbáljuk azokat az alternatívákat megtalálni az ELZO-val együtt, amelyek valóban összehangolhatóak. Ez a matching system, ez egy valódi megoldás, amely a tagállami preferenciákat próbálja összehangolni a menedékkérő preferenciájával. Tehát, hogy a tagállamok szuverenitását semmi sem sérti, a tagállamok szabadon cselekedhetnek, és ezzel egy időben, ami számunkra, a civil társadalom számára talán még fontosabb, az emberi méltóság és a menedékkérők jogai sem sérülnek. Véleményünk szerint tehát így kellene működni a rendszernek, amely egyelőre eléggé science fiction, tehát hogy lenne egy közös centralizált ügynökség, amely egyszer talán majd valósággá válik. Ennek az ügynökségnek kell biztosítania azt, hogy a matching system maximálisan felálljon és működjön most olyan fázisban vagyunk, hogy a tagállamok preferenciái egyszerűen nem felelnek meg a menedékkérők preferenciáinak. Az EU kárta vagy a Genfi egyezmény szabályait nyilván minden esetben figyelembe kell venni. Ezeknek a megfeleltetési rendszereknek mm, úgy kell működniük, hogy figyelembe vesszük, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek több ember befogadására képesek, mások kevesebb menekült befogadására képesek vagy alkalmasak, és azt is figyelembe kell venni, hogy milyen típusú menedékkérőt tudnak befogadni. Ez nem azt jelenti, hogy alakárt lehet majd válogatni, mert mindenképpen előnyben kell részesíteni a legveszélyeztetettebb csoportba tartozókat, vagy a családosokat. Ugyanakkor természetesen mi is tudjuk, hogy minden egyes típust valakinek be kell fogadnia. Tehát nem lehet az, hogy bizonyos típusú menedékkérők mindig ott maradnak abban az országban, ahol beléptek az Európai Unióba. De akkor is jobban figyelembe kell venni a menedékkérők választási lehetőségeit, illetve a határkezelést is hatékonyabbá kell tenni. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy ennek a rendszernek az lenne a legnagyobb előnye, hogy bizalmat keltene, és ez a bizalom egyelőre a Dublini rendszerből teljes mértékben hiányzik. A tagállamok sem bíznak egymásban, a menekültek sem bíznak a tagállamokban, és vice versa, tehát amíg nincs bizalom, és amíg nincs együttműködés a tagállamok között, illetve a nemzeti hatóságok és a menedékkérők között, addig ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani a megfeleltetési rendszer kizárná azt, hogy a tagállamok alakárt válogathassanak a menedékkérők közül, tehát ezt ki tudnánk küszöbölni. Az eljárási garanciák védik a tagállamokat és a menedékkérőket is, pontosan ez ellen az alakárt válogatás ellen. és ez mindenképpen ösztönző lesz a tagállamok számára, hogy jobbá tegyék a befogadási körülményeiket. A tavalyi évben, az idei évben is szörnyű körülményeket láttunk, és nagyon sok negatív változást, például Svédország, amely eddig nyitott volt, és utána pedig több menedékkérő befogadására vállalkozott úgy, hogy a befogadási körülmények folyamatosan romlottak, ami nem jó sem Svédországnak, sem a menedékkérőnek. Ez rontja az integrációs lehetőségeket, ugyanis a valóság az, hogyha egy személy nem akar valahová elmenni, de arra kényszerítik, hogy mégis oda menjen, akkor nem fog integrálódni. Az erőszakos integráció sohasem működik. Tehát valamilyen módon minden egyes menedékkérőnek lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a preferenciáit kifejezze, és hogy ezt valamilyen módon figyelembe is vegyék, és hogy olyan országokba kerüljenek, amelyet választanak. Hogyha egy menedékkérőnek lehetőséget nyújtunk arra, hogy kifejtse a véleményét, és hogy elmondja, hogy hova szeretne menni, Hogyha mondjuk három vagy négy lehetőséget feltárunk előtte, akkor mindenképpen úgy fogja érezni, hogy az emberi méltóságát és a szabad választási jogát figyelembe vették. Gomes asszony megemlítette a portugáliai munkánkat is, ez egy nagyon kicsi relokációs kezdeményezés, ez még nem egy megfelelési rendszer, de kicsiben azért mégiscsak sikerült 272 embert áthelyezni, 64 családot és több száz gyermeket. A portugál platform önkéntesének segítségével tudtuk ezt megvalósítani, és nagyon örülünk annak, hogy mind a görög oldalról, mind a portugál oldalról nagyon sok önkéntes dolgozott velünk. Ezzel megmutattuk a menedékkérőknek, hogy van számukra jövő, van számukra lehetőség, tehát, hogy van egy választási lehetőségük, kapnak egy lehetőséget arra, hogy elmenjenek Portugáliába, ott integrálódjanak. Limitált választási lehetőség volt ez, de mégiscsak választási lehetőség. A portugál jezsuita menekült szolgálat nagyon sok segítséget nyújtott nekünk az Elzóval és Görögországgal együttműködve, és a a Jéres nem tudta nekik azt pontosan megmondani, hogy Portugán belül hova kerülnek, ugyanakkor annyit azért tudtak, hogy Portugáliába elmehetnek, és csak később tudták meg, hogy melyik régióba, melyik városba kerülnek, és ennek ellenére rendkívül sikeres volt ez a kezdeményezés. Hat család volt, amely tovább haladt, a többi család integrálódott, beilleszkedett ott, ahol volt, és ez a hat család is Portugálián belül mozgott, tehát egyikük sem hagyta el Portugáliát. Ez a helyi hatóságok együttműködésével valósulhatott meg, mert így a menekültek bíztak ebben a rendszerben. For the questions. Köszönöm szépen. Még szeretnénk időt hagyni a kérdésekre is. Menjünk gyorsan tovább. A következő kérdés a nemzetközi védelemért folyamodók biztonsági ellenőrzése. Már beszéltünk a biztonsági ellenőrzésekről, amikor az áthelyezés hatékonyságának a kérdését vitattuk meg. Simona Spinelli asszonyt kérem, illetve Cynthia Petralitót, aki Brüsszel Olaszországból érkezett Brüsszelbe, és a regisztrációról, illetve az új lenyomatvételről fog mindenek előtt beszélni. De először Spinelli asszonyi a szó. Nagyon köszönöm. Látom ezeket a mindennapi vitákat Olaszországban. Olaszországban a Dublini egységvezetője foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az áthelyezési áthelyezési sémában bizonyos kivételnek is, kivételt is élvezünk. Spinelli képviselő olyan, mintha más azt mondta, hogy más a demokrácia, más a valóság, mint amit mi látunk. Én is, illetve a kollégám is minden nap a táborokban ott dolgozunk, és olyan döntéseket kell, ki, kell kielégítenünk, amelyeket nem mi hoztunk, olyan, mint hogy szolgálnánk a fölöttünk hozott döntéseket. Nincs igazán sok időm, éppen ezért csupán csak pár szót szeretnék szólni a konkrét áthelyezési eljárásról. Az általános képet szeretném felemlegetni, ugyanis az eljárás még most is nyitott, még most is látható, hogy lehet változtatni ezen a rendszeren, meg lehet változtatni a rendszert. Éppen ezért nagyon szívesen hallom azokat a tanulmányokat, amelyeket a panel első részében bemutattak, ugyanis Olaszország számára ez egy fontos kérdés, ugyanis Olaszország a frontvonalon található ország. A 80-as cikk nem csak a normatív keretet adja meg, hanem azt a normát, amelyet valóban minden tagállamnak alkalmaznia kell. Nyilvánvaló, de szeretném mégiscsak kiemelni, hogy Olaszország nem csak határon található ország, hanem az Európai Unió határunk a tengernél van. Így, mint tagállam, az a feladatunk, hogy kimentsük a tengerbe, tengerben található embereket. Általános képet szeretnék tehát felfest, felfesteni az áthelyezésről. Az áthelyezés a nagyobb szolidaritás kialakításának első lépése. Mi minden nap dolgozunk, és látjuk, hogy ez a rendszer nem jó. A tanács döntéseire alapul, és ez nem, amely nem a Dublini rendszer alapját ö, adja. Tehát a Dublin csekket alkalmazzuk, a Dublini ellenőrzést, amint megérkeznek az emberek a hajókkal, felveszük az adataikat, és hogyha olyan országból származnak, amely amely országra vonatkozik a menekültügyi eljárás, és 75%-ban ilyen kérelmezőkről van szó, akkor megkezdődik a menekültügyi eljárás a hotspotokon. Olaszországban működnek ezek a hotspotok. Próbáltunk pont a szolidaritás szellemében olyan multilaterális csapatot kialakítani, amelyben jelen vannak a JÁZÓ, a Frontex, az európai ügynökségek, és együtt dolgoznak az olasz hatóságokkal, annak érdekében, hogy ezek az eljárások valóban hatékonyak legyenek ugyanis az első fázis az, hogy megfelelő tájékoztatást adjunk a menedékkérőnek a lehetőségeiről. Arról, hogy elmondjuk, hogy a menekült kérelem megindítása az egyetlen legális lépés arra, hogy Európába léphessen a menedékkérő. A jelenleg érvényben lévő, érvényben lévő Dublin 3 rendszer szerint a belépési országban az Eurodac rendszert alkalmazzuk, majd a kollégám erre részletesebben ki fog térni. Ez, az, ez a Eurodac rendszer meghatározza a 10 perc 10 perc alatt le lehet ö, folytatni, és később le, le lehet ellenőrizni, hogy ö, milyen családi ö, viszony áll fenn az egyes menedékkérők között. Előfordulhat ugyanis, hogy a menedékkérő növendékkérőnek talál, találkoznia kell egy családtagjával, és gondoskodnia kell róla, legyen itt szó egy kiskorúról például. Tehát fontos meghatározni, hogy az adott ember kiskorú-e vagy sem, hiszen beszélünk itt gyerekekről, de 80 ban 17 évesekről van szó, tehát ez, ez a határon mozognak, hiszen gyermekek, és szükségük van a megfelelő gondoskodásra. Az első screening után az áthelyezésben valóban menedékkérőkről beszélünk mert tehát a menedékkérő eljárás megindul. Szeretném itt kiemelni, hogy az úgynevezett preferenciák, a menedékkérők preferenciái az olasz menedékkérelmi rendszerben ezt, be, fi, ezt figyelembe veszik. Tehát a menedék kérelmet egy, informatik, egy elektronikus rendszerben adják be, és ebben minden különleges kérést regisztrálni lehet. Például azt, hogyha esetleg um, nyelvi információkat kell megadni, vagy valamilyen kompetenciát, azt, hogy milyen tanulmányokat végzett a menedékkérő külföldön, stb. stb. A családi rendszernek is, rendszerre is nagy hangsúlyt fektetünk, ugyanis az áthelyezési rendszer része, hogy ezeket a családi kapcsolatokat valóban ellenőrizzük. Az olasz hatóságok kezdik meg a családok újraegyesítését a tagállamon belül. Beadja tehát a menedék kérelmét a menedékkérő, és ellenőrizzük, hogy valóban menedékkérőről van-e szó. Ez a modell megindítja az egyesítési folyamatot, és így be kell adni orvosi, igazolásokat is, ellenőrizni kell az általános egészségügyi állapot, és az úgynevezett áthelyezési mm, adatlapon a menedékkérő a döntések értelmében aláírja, hogy, ért, hogy tájékoztatták a kérelmi rendszerről, és elfogadja. Nem mondhat preferenciákat, nem mondhatja meg, hogy melyik országba szeretne menni, de azt mondhatja, hogy ilyen és ilyen tagállamban van már rokonom, vagy mondhatja azt, hogy beszél franciául, tehát olyan országba szeretne kerülni, ahol beszélnek franciául. Ez a ezen a, ebben a fázisban biztonsági ellenőrzésekre is sor kerül, erről majd a kollégám fog részletesebben beszélni. Ezeket a dokumentumokat elküldjük a Dublini rendszer értelmében, és a döntések értelmében Olaszországnak lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot egy másik tagállamról, amely majd ellenőrizni fogja ezeket az információkat. A biztonsági ellenőrzéssel az a probléma, hogy a fogadó tagállam visszautasíthatja az adott menedékkérőt, csupán csak azért, mert nemzeti biztonsági okokra vonatkozik, vagy arra, hogy az adott menedékkérő nem fog tudni beilleszkedni a jelzó szakértők segít, segítenek minket, és késztenek egy olyan dokumentumot, amely leírja, hogy hogyan tudna integrálódni az adott menedékkérő. Gyakorlatban előfordul, mint ugyanezt a kollégám is mondta, azért ö, utasítanak vissza ö, menedékkérőket, mert nem akarnak egyedülálló fiatalokat befogadni, csupán csak családokat, vagy esetleg preferenciát fejeztek ki bizonyos szakmából érkező menedékkérők iránt. Olaszországban sajnálatos módon az elmúlt idők nagy áramlatai ellenére a 75 mm, százaléka a menedékkérők mm, nek az eritreiak esetében nem kerülnek oda abba a tagállamba, ahova szeretnének, mert az oktatási rendszerben elért, elért kompetenciájuk megfelel az általános iskolának, tehát nincs megfelelő szakmai hátterük, és így mm, nem akarják őket befogadni a tagállamok. Azt láthatjuk ezekben a mostani időkben, hogy a biztonság kérdése egyfajta elrettentő kifogás, amely politikailag, amelyet politikailag nagyon könnyen lehet támogatni, de valóságban ez nem jól működik. Mi láthatunk olyan, olyan eseteket, ahol a hírszerzés, és ne felejtsük el, hogy előfordulhat, hogy biztonsági okok miatt kiutasított emberek ott maradnak Olaszországban, tehát előfordulhat, hogy nem, nem volt aggodalom az adott személlyel kapcsolatban, hiába hivatkozott erre egy másik tagállam. Én be is fejezném, és nagyon szívesen válaszolok majd a kérdésekre. Köszönöm, Petrolita asszony, az önél szó. Napot kívánok, Cintia mm, Petralito vagyok, a az Országos Biztonsági Hivatalnál dolgozom. Nagyon a kollégám is mondta, mi a gyakorlati vetülettel foglalkozunk. Gyakorlati vetületből látjuk a problémát közvetlenül. Mindannyian örülünk az áthelyezési mechanizmusnak, a Dublini rendszernek, de amikor látjuk, hogy ez a gyakorlatban, a mindennapokban hogy működik, akkor már nem vagyunk annyira optimisták. Az áthelyezés, és nem csak mi mondjuk, hanem mások is, a, ez most jutott eszembe, hogy valamelyik napban Bári kollégám, aki busszal vitt menedékkérőket, olyan embereket, akiket áthelyezése választotta ki, sok ilyen menedék kérőt, egyfajta tüntetésre került sor, és be kellett avatkozni, tehát az áthelyezés nem csak arról szól, amire mi gondolunk, vagy amiben mi hiszünk, hanem remélem, hogy a, a bevándorlók is hisznek ebben az áthelyezésben, hiszen nem akarnak Olaszországban maradni. Olaszország befogadó ország, mindenkit ö, befogad, de van, aki nem szeretne ott maradni. Most akkor térjünk át a rendőrségi kérdésekre. Amikor megérkeznek a menedékkérők, akkor ellenőrizzük őket, ki kell törteniük egy információs adatlapot. Itt minden információt meg kell adni, meg kell mondani a menedékkérőnek, hogy van-e megfelelő dokumentum a birtokában, miért jött Olaszországba. Ezután az ő információi alapján képet készítünk róla, felvesszük az adatbázisba, megnézzük, hogy már járt-e az országunkban, van-e valamilyen ö, dokumentum, van-e valamilyen nyoma annak, hogy járt nálunk. Elkészítjük a képet, regisztráljuk, majd pedig az új lenyomatát a jurodák rendszerbe felvesszük. Mindenki ismeri ezt a rendszert, ez összehasonlítja az új lenyomatokat az Európai Unió szintjén, hogy meg lehessen állapítani, hogy melyik volt az első belépési ország, és hogy a menedékkérő járt-e másik Európai Uniós tagállamban. Tehát megnézzük, hogy járt-e Olaszországban az adott menedékkérő. Ezután, tehát miután megnéztük az adatbázisban az újranyomat alapján, hogy járt nálunk a menedékkérő, információkat gyűjtünk róla. Van egy országos adatbázisunk, amelybe beviszünk minden információt, minden célszeményről, aki járt már nálunk, illetve azokat, akiknek volt dolguk az igazságszolgáltatással. Ezen első ellenőrzés után a nemzetközi adatbázisokat ellenőrizzük, az európai, illetve az Interpol adatbázisokat. Tehát átmegy ezeken az adatbázisokon a menedékkérő. Ez azért mondom, hogy lássák, hogy a biztonsági követelményeknek megfelelvén mi meg tudjuk mondani, hogy a menedékkérőnek volt-e dolga az igazságszolgáltatással, akár nálunk, akár a nemzetközi szervekkel. Tehát, amikor azt mondjuk valakire, hogy áthelyezhető, akkor azt, ez azt jelenti, hogy mi garantáljuk, hogy a mi országunkban nem vettük őket igazságszolgáltatási problémák miatt adatbázisba. Az adatbázis tehát összeköt ö, több mint 190 országot, és így meg tudjuk határozni, hogy biztonsági szempontból kockázatos-e befogadni az adott menedékkérőt. A kollégám beszélt az imént arról, hogy előfordul, egy, egy európai tagállam nem fogad be egy menedékkérőt, mert azt mondja, hogy az adott tagállamra veszélyes lenne ez a befogadás. Itt Olaszországnak tudnia kell, hogy valaki tényleg például ö, veszélyese Franciaországra. Ezt csak úgy példának mondom, hogyha egy menedékkérő veszélyt jelent Franciaországra, akkor Olaszországra is veszélyt jelent, vagyis ezt tudjuk, ezt meg tudjuk állapítani. Soha nem volt semmiféle olyan probléma, hogy jeleznünk kellett volna, hogy itt egy veszélyes szeméről van szó, vigyázzanak vele. Tehát ezeket le tudjuk ellenőrizni az Europol, illetve az új lenyomat rendszer alapján. Az ország a saját adatbázisaiban is ellenőrizni tudja az adott szemét, nincs az Interpolon kívül másik nemzetközi adatbázis. De az Interpol alapján meg lehet nézni, hogy valóban veszélyes szeméről van ez szó. Annak ellenére, hogy voltak már visszautasítások, voltak jelzések, vészjelzések, de veszélyes helyzetekkel valóban mi nem igazán találkoztunk. Úgyhogy mi teljesen nyugodtak vagyunk, látjuk, hogy a rendszerünk nem csak a, nem csak a bevándorlók, hanem mindenki irányába jól működik. Mindenki, aki veszélyt jelenthet Olaszország számára, az átmegy ezeken az ellenőrző rendszereken. Ugyanis mi meg vagyunk győződve arról, biztosak vagyunk abban, hogy a rendszerünk jól működik. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Megyünk tovább, folytatjuk a panelvita harmadik részével. Adriano Silvestri úr következik, ő az alapjogi ügynökség menekült és határügyi, bevándorlásügyi részlegének vezetője az Európai Parlament kérésére az alapjogi ügynökség egy véleményt készít a gyerekekkel kapcsolatos Dublini javaslat elemek alapjogi szempontjairól. A véleményt majd később teszik közzé. Szilveszteri úr most tájékoztat minket az első elemzésekről. Köszönöm szépen. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége nevében köszönöm, hogy meghívtak ide az Európai Parlamentbe, hogy egy rövid hozzászólással gazdagítsam a vitát. A Dublinnal kapcsolatos az eddigi vita is rávilágított arra, hogy elég gyakran merülnek fel alapjogi kérdések a Dublini rendszer kapcsán. A Dublini rendszer szándéka, célja mindenkelőtt a családok életének védelme. Az egyik legfontosabb eh, kulcskérdés pedig a eh, szüleik nélkül utazó gyermekek védelmével függ össze, vagy általában gyermekek védelmével. Ezekkel a kérdésekkel szeretnék most mindenek előtt foglalkozni. Az elemzéseinkben olyan a kérdéseket két szempontból vizsgáljuk. Először is eh, természetesen egy, elvégzünk egy eh, klasszikus értelemben vett eh, jogi elemzést, értelmezést, megnézzük, hogy egy adott jogszabályszöveg hogyan egyleszthető össze a gyermekek jogai, a családok életének a védelme, alapjogi szempontjaival és garanciáival. A gyermekeket helyezzük előtérbe. Elsősorban Olaszországban és Görögországban április óta hotspotokon való jelenlétünk alapján gyűjtött tapasztalatokra alapul az értékelésünk, minden hónapban vizsgáljuk az alapjogi kihívásokat és hatásokat, amelyek eh, érik mm, a tagállamokat, és ez a jelentésünk, a véleményünk alapja. Öt területet szeretnék röviden rávilágítani, amelyekkel majd a véleményünkben foglalkozni kívánunk. Mi is ez az öt terület? Szerintem ezeket a kérdéseket kell mindenképpen alaposabban elemezni, hogyha alapjogi eh, hatásokról készítünk hatásvizsgálatot. Az első területről már röviden tettem említést, a kérelmezők bizonyos kategóriáit eh, ki kell zárni a Dublini rendszerből, ahogyan ezt eh, a harmadik cikk tartalmazza. Meg kell vizsgálni azt, hogy a családi kapcsolatokat mennyiben kell tekintetbe venni, vagy figyelmen kívül kell hagyni biztonságos országból érde érkezők esetében, vagy biztonságos harmadik országból, vagy első belépési országból érkezők esetében. Itt azért az alap jogi karta 7. és 24. cikkét különösen alaposan figyelembe kell venni. Sokszor nemzeti, nemzetbiztonsági vagy közrendi kérdésekre hivatkoznak. Meg kell nézni, hogy ezeknek a szabályoknak mi a gyerekekre gyakorolt hatása. Ennek a kérdésnek nagyon bonyolult háttere van sokszor, gondoljunk csak a gyermekkatonákra, fegyveres csoportokkal kapcsolatba hozható gyerekekre, akik az EU, EU-ba érkeznek, és az ő esetükben gyorsított eljárásban kell megvizsgálni azt, hogy az ENSZ gyermekek jogaira vonatkozó egyezménye 6. és 40. cikkének milyen hatása lesz az érintett gyermekre. Az előttem szóló előadók is beszéltek eh, arról, hogy a másodlagos mozgásokat hogyan kívánjuk lassítani vagy akadályozni. Itt ehhez kapcsolódik a szociális jogok jelentős korlátozása is, és itt megint csak az ENSZ gyermekek jogait védő egyezményével való összhangot kell vizsgálni. A gyorsított eljárásnak számos jogi következménye van. Lehet, hogy egy gyorsított eljárás során kevesebb a garancia, például a meghallgatáshoz fűződő jog, és természetesen a non-refoulement, a visszaküldés tilalmának a az elvét is érintheti ez. Hogyha valaki például a támogatott önkéntes visszatérési konstrukcióba jelentkezik, és ezt olyan információk alapján teszi meg, amelyek nem helytállóak, és ennek súlyos hatásai lehetnek a családra, és azon belül a gyermekre, ezek is nagyon fontos figyelembe vendő szempontok. A következő terület, szóval a következő diát kérem, milyen eljárás jogi garanciákról tudunk beszélni, amelyek a gyermekeket érintik, Gyermekbarát, vagy konkrétan gyerekekkel kapcsolatosak-e az információk, az információ szülődő jog kapcsán? Ezek az első kérdés, amiért gondolkoznunk kell. Természetesen a javaslat a családdal kapcsolatos információ kapcsán azt is vizsgálni írja elő, hogy ugye a tagállamok kötelesek ex officio, hivatalból is megvizsgálni azt, hogy az adott kérelmezőnek milyen családi kapcsolatai vannak. Harmadik pont, a gyermeknek is joga van arra, hogy meghallgassák. Ez a gyermekjogi egyezmény 12. cikkéből közvetlenül vezethető. Életkor függvényében kell természetesen meghallgatni a gyermeket. Meg kell nézni azt, hogy az elfogadásnak milyen hatása van a gyermekekre. Hogyha eljárási garanciákra beszélünk gyermekek esetében, meg kell vizsgálni azt is, hogy az új keretek között korlátozott lehetőség van csak arra, hogy más tagállamokban élő családtagokkal kapcsolatos információt hogyan vegyünk figyelembe, mint a családi életet befolyásoló tényezőt. A, azután jogi képviselőhöz fűződő jog, ezt is figyelembe kell venni a Dublini rendelet alapján is. És ez kapcsolódik az új rendszerhez is, amit eh, majd eh, a teljes eh, menekültügyi joganyag felülvizsgálatakor léphetnek életbe. És itt van még a jogorvoslat kérdése, amit szintén biztosítani kell. Egy másik kérdés, amiről már beszéltünk, melyik annak a tagállamnak a meghatározása, amely felelős az eljárás lefolytatásáért kísérő nélküli kiskorúak esetében. Milyen következmények vezethetők le az alapjogi karta 24. cikkéből, milyen kritériumokat, eljárásokat kell a gyermek alapvető érdekének a figyelembevételéhez figyelembe venni a gyermek alapvető érdeke, a best interest, ez is az alapjogi karta 24. cikke értelmében nagyon fontos kötelezettség. A családra vonatkozó információk azután család egyesítés, a diszkrecionális záradék, ezekről most nem tudok többet mondani, de biztos vagyok abban, hogy majd a kollégám folytatni fogja, és némi további részletekkel fog szolgálni, például az automatizált rendszerrel, vagy a korrigált hozzárendeléssel kapcsolatban. Hogyan érinti például a visszautasítás a kísérlet nélkül utazó gyerekeket? és egy fontos kérdés. Hogyha nem ismertek a családi kapcsolatok, akkor eh, fennállnak a veszélyek, hogy eh, eh, olyan országba küldik a gyereket, ahol nincsen semmilyen családi kapcsolódás, és ha mégis előkerül családtag, akkor szükség lehet korrekcióra. Ennek köszönöm szépen, hogy az alapjogi kartá alapján mondta nekünk a gondolatait, és az utolsó hozzászólónk Giovanni Butarelli, az Európai Adatvédelmi Biztos. Az önhivatala nemrégiben közzétett egy javaslatcsomagot a közös európai menekültügyi rendszer reformjáról, a Dublini rendszer és az Eurodac rendeletről. Az Eurodac az az adatbázis, amiben összehasonlíthatjuk az új lenyomatokat, és így lehet hatékonyan alkalmazni a Dublini rendeleteket az Eurodac adataihoz a tagállami bűnöldöző hatóságok és az Európa egyaránt hozzáférhetnek. A rendelet a jövőben segíteni fogja az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok és a hontalan személyek beazonosítását is. Érdeklődéssel hallgatjuk meg tehát, hogy az Eurodac adatbázis, az új lenyomat adatbázis hogyan lehet felhasználni a tagállamoknak adatvédelmi kérdések kontextusában. Thank you very much for Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, kellemes délután kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást a meghallgatásra. Gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy a migráns válság és a terrorizmussal kapcsolatos fenyegetések olyan kérdések, amelyeket meg kell oldanunk, és ezekkel a témákkal mindenképpen foglalkoznunk kell. És mit kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Legkésőbb holnap reggel hozzáférhető lesz a websájtunkon az egész beszéd, amit terveztem, illetve az elmúlt időszak munkája. Az EDPS-nél mindannyian azon dolgozunk, hogy minél hatékonyabban fel tudjunk lépni, hogy a migrációval kapcsolatos kihívásoknak meg tudjunk felelni. Ezen kívül azt is figyelnünk kell, hogy a konkrét és célzott célkitűzéseket hogyan tudjunk elérni, illetve hogy ki mit csinál, valamint minden egyes intézkedést adatvédelmi szempontból is vizsgálunk. Tehát az adatvédelem fontos, domináns megközelítés a mi munkánkban, amelyet sokszor, legalábbis ezt a megközelítést sokan hajlamosak alábecsülni. A Dublini rendelet végrehajtásával kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a legfontosabb feladatkörök azok, hogy a benyújtott kérelmeket minél gyorsabban fel lehessen dolgozni. Az Eurodac adatbázisával kapcsolatban beérkezik az adat, de nincs mindig biometrikus adat, és a kérdés az, hogy milyen adatokat kell felvenni, illetve hogy a folyamatosan növekvő technológiai lehetőségek hogyan szolgálhatják a célkitűzéseinket. Az eurodákhoz való hozzáférés a bűnöldözési szervek részéről külön kérdés, illetve a felhasználás arányosságát is figyelnünk kell. Tehát szükség van egy olyan adatbázisra, amely mindezeket az adatokat tartalmazza, ugyanakkor meg kell nézni, hogy milyen szabályok mellett lehet ezt felhasználni, hogy mikor jogszerű a felhasználása is, mikor nem. Tehát, hogy milyen célokra nem lehet felhasználni ezeket az adatokat. Most a legutóbbi változtatásokra szeretnék csak kitérni, az írásos szövegemben több részletet találnak majd erről. Az Eurodac első kiterjesztése bűnözési célokra tulajdonképpen lehetővé teszi a nemzeti illetékes hatóságoknak, illetve az Európolnak a biometrikus adatokhoz való hozzáférést bizonyos szabályok mellett. Ez volt az első fázis, és most egy második fázis kezdődött el, ami további kiszélesítést jelent az Eurodac platform kapcsán. Ez lehetővé teszi a tagállamoknak azt, hogy harmadik országos állampolgárok, vagy pedig hontalan személyek adatait őrizzék és feldolgozzák, és ezt az információt például azért használhatják fel, hogy mondjuk a visszafordításhoz, vagy pedig visszafogadáshoz valamilyen hivatalos dokumentumot állítsanak elő az érintett személyek számára. Ez volt a hatály második kiterjesztése. Úgy gondolom, hogy az Eurodac olyan adatbázis, amely az illegális migráció ellenőrzésében is segítségünkre lehet, valamint a visszafordításban is. Az Eurodac eredeti célkitűzése tehát kétszeresen is kiszélesítésre került, amit pedig adatvédelmi szempontból mindenképpen szigorúan meg kell vizsgálni. A bizottság közleményében kimondta, hogy biztonságos adatbázisokra van szükség, és ennek kapcsán mi is elkészítettük a véleményünket az EDPS-en belül. A véleményükben kifejtettük azt, hogy pontosabbá kellene tenni azokat az intézkedéseket, amiket a tagállamoknak ebben a tekintetben meg kell hoznia, ugyanis úgy gondoljuk, hogy pontosan tudni kell, hogy milyen esetben és milyen célra használhatóak fel az adatok. Egyébként nem érvényesül az átláthatóság elve. Ez pedig a felhasználási célok korlátozásának az alapelve tulajdonképpen. Az Európai Bizottságtól azt kértük, hogy az új intézkedések specifikus hatásvizsgálatát bocsássa nyilvánosságra, különösen az arányosság elvének figyelembevételével. Vizsgálni kell azt is, hogy az adatok tárolása milyen időszakra lehetséges, és hogy az eurodák eh, milyen szinten tekinthető menedékkérők adatbázisának. a bünteté, a bűnüldözés, illetve a határvédelem ebben a tekintetben hasonló célokat kell, hogy megvalósítsanak, és a menedékkérők, illetve a menekültek külön kategóriába kell, hogy kerüljenek. Csak hogy minden egyes Európai Unióban tartózkodó személy ugyanolyan adatvédelmi biztonságot kell, hogy élvezzen, ezt az alapelvet nem lehet megkerülni. Szívesen várom a kérdéseket, hogyha vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a képviselők hozzászólása következik. Cecilia az előadónk, úgyhogy neki adok először szót, tessék. Köszönöm szépen. Nem akarok nagyon előre ugrani, de azért szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljöttek, és Szilveszteri úrnak különösen hogy itt volt, és megosztotta velünk a tapasztalatait. Reméljük, hogy megkapjuk majd azokat a válaszokat is, amelyeket írásban juttattunk el az alapjogi ügynökséghez, tehát várjuk ezeket a válaszokat. Kitért most ön is az érzékeny kérdésekre, és szerintem is nagyon fontos, hogy nyitott lapokkal játszunk, és mindenki számára egyértelműek legyenek ezek a kérdések. A diszkriciós jogról is szó esett, illetve arról, hogy a tagállamoknak milyen lehetőségeik vannak abban, hogy esetről esetre bírálják el az információhoz való hozzáférést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem működik, ezt most nagyon őszintén mondom. Tudjuk, hogy a Dublin 3-as rendeletben humanitárius felhasználásra fel lehetett használni ezeket az adatokat, de hát ezt sohasem alkalmazták a gyakorlatban. Éppen ezért most másképpen szeretnénk megközelíteni ezt a kérdést. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy esetről esetre néha fel lehessen használni ezeket az adatbázisokat, akkor a gyakorlatban is alkalmazni kell ezeket a lehetőségeket. Én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt kötelező, érvényű kitételekről van szó, tehát mindenkinek részt kell venni ebben a táncban, különben nem lesz megfelelő ellenálló képessége ennek a rendszernek. Köszönöm szépen, a néppártból nincs itt senki, Renes Line a szocialisták részéről, hogyha szeretne hozzászólni. Gondoltam, hogy a néppárti kollégáim fognak felszólalni, de nagyon szívesen szorolok fel. Én is látom, hogy milyen sok uh, olasz felszólalónk van, úgyhogy én is most, egyszer, most az egyszer az anyanyelvemen fogok felszólalni. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, ugyanis uh, nagyon érdekesen és egyértelműen mm, mutatták be a ezt a területet. Egy igen konkrét kérdésem lenne a kettő felszólaló hölgynek, akik leírták, hogy hogyan is működik az eljárás, hogyan is működik a biztonsági ellenőrzés és az áthelyezési rendszer. Az első kérdésem az az, hogyha jól értettem, akkor Pedrolito asszony azt mondta, hogy nincs semmilyen veszélyes ember azok között, akiket áthelyezésre javasolnak újra fogalmazom inkább a kérdésemet. Tehát az, az ellenőrzés, ez preventív, de ha jól értettem, akkor egyáltalán nem találkoztak veszélyes esettel. Egészen később először elmondom az összes kérdésemet, és majd utána tudnak válaszolni. A második kérdésem, ez egy költői kérdés, de azért mégiscsak felteszem, mert hogy valaki nem annyira jól ismeri az mi hazánkban a valóságot. Senki Olaszországban nem ö, tudott az áthelyezési rendszerből ki, ö, kivenni a részét, pedig a kett, az áthelyezési rendszer kettő országra vonatkozik, és Olaszország az egyik. Tehát itt a nemzetiség alapján, itt a 75% amit önök is említettek, alapján diszkriminációról van szó. Tehát vannak, akik kevés, kevesebb nehézségnek tették ki magukat, de mégis többet, többen szerették volna őket befogadni. A másik kérdésem a Dublini rendszer reformjával kapcsolatos. Ugye ez különböző szűrőket tartalmaz, és engem nagyon aggaszt az, hogy a Dublini rendszer java, ö, átdolgozásának javaslata az első belépési országra hárítja az összes biztonsági ellenőrzési feladatot. Önök szerint ezek az elfogadhatósági eljárások biztonsági ellenőrzések mennyi időt vesznek igénybe, és milyen nagy felelősséget hárítanak az első belépési országokra. Ezt ki tudnák egy kicsit fejteni? Tehát az elfogadhatósági eljárás, illetve a biztonsági ellenőrzés hogyan is zajlik, milyen hosszúságú. Ami pedig a kiskorúakat illeti, úgy tűnhet, hogy a reform, a javaslat reform az nem jó a gyermekek számára, ugyanis át lehet ugyanis, hogyha a gyermek több országban kért menedék kére, tette, nyújtotta be a menedék kérelmét, akkor ö, áthelyezik. Na de ez arra ösztönzi a gyermeket, hogy ne, ne regisztráljon. Nagyon köszönöm az LKR részéről felszólalunk. Köszönöm, lenne pár megjegyzésem és kérdésem az első és a második panelhez. Kérem, legyen rövid, maximum két perc, mondja az elnök. Rendben, elméletben jó megkérdezni a tagállamoktól, hogy milyen menedékkérőt szeretné szeretne befogadni, és jó a menedékkérőtől megkérdezni, hogy milyen országba szeretne menni. Mert azon gondolkodom, hogy ez olyan mennyire realista hozzáállás. Nyilvánvalóan a Hollandiába, Skandináviába, Németországba akar menni a legtöbb menedékkérő, a tagállamok pedig inkább képzett, családokat szeretnének befogadni. de mi lesz azokkal az egyedülálló fiatal férfiakkal, akik nem kép, nincsenek, akinek nincsen képesítésük, és mit, mi lesz velük? A nyelv kérdése szintén problematikus, mint kritérium, ugyanis hogyha a menedékkérő valamilyen nyelven beszél, ami nem a sajátja, az valószínűleg angol vagy franc lesz, francia lesz, semmint mondjuk dán vagy svéd így csak koncentrálódni fognak bizonyos csoportok bizonyos helyeken, ennek a hatásait pedig már most láthatjuk egész Európában. Tehát papíron minden nagyon szép, de a gyakorlatban mégiscsak pár tagállamba akarnak menni a menedékkérők, és pár menedékkérő akar egyáltalán befogadni az EU-s tagállamok nagy része. Hogyha a preferenciákra akarják helyezni a hangsúlyt, a menedékkérők preferenciáira akarják helyezni a hangsúlyt, Felmerül a kérdés, hogy miért akarjuk őket megkérdezni. Azt kérdezzük, hogy Litvániába akarnak menni, vagy Lettországban, nincs értelme, hiszen úgyis Németországba akarnak menni. Így csak növeljük az eljárások hosszúságát. Köszönöm. GUE részéről Ernst asszony. Köszönöm szépen. A következő kérdéseket szeretném feltenni. Itt vannak a preferenciák a tagállamok, illetve a menekültek eh, esetében. Ami a tagállamokat illeti, hogyan akarják megakadályozni a mazsolázgatást? azt, hogy az egyik tagállam azt mondja, hogy én muzlimokat nem fogadok be, a másik tagállam azt mondja, hogy én vöröshajúakat nem fogadok be, a harmadik barna szeműeket. Hogy, tehát hogyan lehet megakadályozni azt, hogy egy ilyen mazsolázgatás bekövetkezzen, mondjuk azzal a listával is, amit létre akarunk hozni, tehát mit lehet ez ellen tenni, hogy ez ne legyen ilyen mazsolázgatás, hogyan lehet ezt megakadályozni. A második dolog, ha megkérdezzük a menekülteket, hogy hova akarnak menni, hát ennek óvatatlanul az a hatása, hogy valamit, amit hallottak, általában ez Németország, Belgium, Franciaország, nem gondolják, hogy szükség lenne arra, amikor beszélgetnek a menekültekkel, hogy sokkal több információt kapjanak. Hát kellene egy tájékoztatás, egy felvilágosítási rendszer, hogy mi Európa. Európa nem három országból áll. Ez nem a menekülteket akarom bírálni, de hát egyszerűen nem ismerik a, ezt a kontinest. Hogyan lehetne észszerűen ilyen módon megakadályozni tehát majd a másodlagos migrációt esetleg most az előtérben lévő országokat ki lehetne hagyni, és azokat az országokat, ahol eddig nem fogadtak be sok menekültet, azokat előtérbe helyezni, és nem vagyok abban sem biztos, hogy érdemes egyáltalán minden tagállamnak menekülteket küldeni. Azután végül a gyerekek. A gyerekek az utazás közben egy, semmilyen védelmet nem kapnak. Mi lesz például az afgán kiskorúakkal? Ez egy nagyon nagy probléma, akik egyedül érkeznek. Mit lehetne ezen itt változtatni. Nem az lenne a legészszerűbb, azt mondjuk, mint Németország, hogy minden gyerek, fiatalkorú, kiskorú, aki itt van, rendben van, lehet, hogy akkor több pszichológusra, támogatásra van szükség, de őket mindenképpen azonos jogokkal ruházzák fel. Köszönöm szépen, Csinicsi asszony. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani minden panel felszólalónak, ugyanis igen érdekes gondolatokat osztottak meg velünk a Dublini javaslattal kapcsolatosan. Ennek az lenne a feladata, hogy jobban elossza, jobban megossza a kötelezettségeket, a felelősségeket a tagállamok között, de hallottuk, hogy ezen igazából nem annyira változtat a rendszer javaslat, a rendszer ö, megreformálásának javaslata. Van egy téma, amely igen közel áll a szívemhez, erről már beszéltünk is itt ma, a kiskorúak, méghozzá a kísérő nélkül érkező kiskorúak. Szerintem ez a reform ötlet, igencsak nagy aggodalmakra ad okot. Sajnálatos módon szolidaritási és tagállamok közötti felelősség deficithez vezet a kísérő nélküli kiskorúak kérdése, akik a leginkább kivannak téve minden veszélynek. Megfelelő védelmet kellene nyújtani a kiskorúaknak. Szilvesztri úr gondolataival egyetértek ebben az ügyben, de ma problematikus a helyzet. Látható, hogy nő, aki a kísérő nélküli kiskorúak száma. Sokan jönnek Olaszországba, Görögországba, más helyekre, de nem ugyanolyan támogatást és elbírálást kapnak mindenhol. Olaszországban mi szerintem egészen jól dolgozunk, ugyanis jogi, orvosi, pszichológiai segítséget nyújtunk nekik, de ugyanára nem kerül sor Görögországban, ahol ahol nem foglalkoznak kellőképpen velük, sőt, elnyomják őket. A véleményem szerint az eljárásokat össze kellene hangolni, harmonizálni kellene az, egyenjár, az eljárásokat. Meg kellene, elő, először is azonosítani kellene a kiskorúakat, figyelemmel kellene követni, hogy hova helyezik őket át. Tudjuk, hogy nem tudjuk megfelelően ö, beazonosítani a kiskorúakat, nem tudjuk megfelelően ellenőrizni azt, hogy ö, hol is vannak. Ugyanis el mennek ezek a gyermekek, nem tudjuk őket megfelelően ellenőrizni, és éppen ezért dramatikus helyzetnek vannak kitéve, ami pedig a szervezet bűnözésnek jó táptalaja lehet. Szeretném megkérdezni az előadók véleményét ezzel kapcsolatosan. Köszönöm, mondja az elnök, még kettő felszólalónk van, Winsberg asszony és Spinelli asszony. Egy-egy percet adok mindenkinek, ugyanis négy percen belül be kell fejeznünk a kérdéseket, és még meg kell adnunk a szót a felszólalóinknak is, hogy válaszolhassanak. Hålet här. Eh, jag är norra Európa, Sverige. Köszönöm szépen. Észak-Európából, országból, Svédországból érkeztem, svéd vagyok. Az elmúlt években nagyon sok, 160 ezer menekült érkezett hozzánk. Van, voltak problémák az integrációval, most egy kicsit fellélegzési szünetre van szükségünk, annak érdekében, hogy a korábban érkezeteket tényleg tudjuk integrálni. A legfontosabb talán ez. Mondanék még valamit a nehézségekről is. Talán negatív preferenciákat is érdemes lenne megfontolni. De Svédországban az egyik legnagyobb probléma az, hogy túlnyomó részt férfiak érkeztek. Minden egyes nőre 11 egyedülálló férfi jut. 35 ezer ilyen egyedülálló fiatal férfi, jött tehát Svédországba, és a társadalomban ez óhatatlanul oda vezetett, hogy nőtt a, a bűnözés, az erőszak, és ezt is figyelembe kell venni. Ez egy valódi, ez egy igazi probléma. Az, hogy Svédországban túlnyomó rész fiatal férfiak érkeztek. Köszönöm, szvinali asszony. Köszönöm a felszólalóknak, és megragadom az alkalmat arra, hogy pár kérdést feltegyek a, az olasz belügyminiszter képviselőinek, akik rendkívül érdekes előadásokat tartottak itt az imént. Kettő kérdésem lenne. Az egyik augusztus, amikor is 48 szudáni bevándorlót kiutasítottak egy megállapodás értelmében. Ez a megállapodás kitért, is, kitért a valetai mm, egyesség pénzügyi, pénzügyi támogatására is, ami 100 millió eurónak felelt meg. És amelyel a, a milíciákat, Dzsandzsaved milíciáit kellett finanszírozni. Tudjuk, hogy a Darfuri események kapcsán neki milyen szerepe volt. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy kis felvilágosítást kérni. A második dolog pedig Simona Spinelli asszony az afgánokról beszélt az áthelyezés kapcsán, és arról, hogy őket az oktatási hátterük miatt nem igazán veszik figyelembe, mert nincs meg a megfelelő képzettségük. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a visszautasítást lehet-e diszkriminatívnak tekinteni, vagy sem. Köszönöm köszönöm. Most pedig a válaszok ideje jött el. Először is Jánz úrnak adom meg a szót, utána Olga Szibertnek, majd pedig Spinelli asszonynak, és végül pedig Szilvesztri és Butarelli uraknak. Nagyon köszönöm. Röviden fogok tehát felszólalni, egy fontos ponttal kapcsolatosan, az áthelyezés, családegyesítés a Dublin 3-as rendelet alapján. Az áthelyezés kapcsán az a kérdés, nem az az első kérdés, illetve a családegyesítés kapcsán nem az a lényeg, hogy ki a felelős, az, hogy ki a felelős, az az allokációs rendszer dönti el. Tehát már tudjuk, minden ország tudja, hogy kiért felelős. Aztán az egyesítés már esetén már optimalizálhatjuk a rendszert, hogyha erre van lehetőség. Azért fontos ez, mert egyénekkel dolgozunk, tehát hogyha van ok arra, hogy valaki egy bizonyos országba menjen, akkor ezt figyelembe kell venni mindenféle eljárás során. Köszönöm, Olga Szibert. Köszönöm, én is megpróbálok röviden válaszolni az a menedékkérők tájékoztatása valóban alapvető fontosságú, de mivel nagyon sok tagállam közül választhat a menedékkérő, éppen ezért nem Németországba fog menni, hogyha ott nincs családja, vagy kulturális, szociális kapcsolata, hanem egy másik országba fog menni. Ez szomorú valóság, de ebben az esetben meghallgatás, meghallgatják a hangját. A mazsolázgatást a központosított ügynökség munkája fogja megelőzni, tehát egy központosított ügynökség fogja eh, szétosztani Európában a menedékkérőket. Ez jelenleg még nem így működik, még nem ez a valóság, csak elmondtam, hogy ez egy potenciális rendszer lehet. Ami pedig a realitást illeti, hát ez még így nem realisztikus, de elképzelhető, hogy ez a rendszer esetleg potenciálisan működhet az európai tagállamokban. Nagyon szívesen adok több információt, majd az meghallgatás után Spinelli asszony. Gyorsan válaszolnék én is, ami a veszélyességet illeti. Volt, hogy biztonsági okok miatt utasítottak vissza valakit, de a belső hírszerzés megcáfolta, hogy ezek az emberek esetleg veszélyesek lettek volna. Itt 15%-ban beszélünk ilyen esetekről, tehát ez csepp a tengerben, de mégiscsak 5000 ember várja azt, hogy valahova áthelyezzék. A az elmúlt hónapban nem voltak felajánlások a tagállamok részéről, nem volt elég felajánlás, ami az eljárás, az elfogadhatóságot illeti. Persze ez nagyon hosszú, hiszen minden egyes eljárás egyéni. Éppen ezért az olasz javaslat az lenne, hogy legalább legyen egy úgynevezett európai közös biztonsági országlista, amely tartalmazná a közös európai szempontrendszereket. Ami a kiskorúakat illeti, valóban a kiskorúak azok, akik eddig idézőjelbe kiválaszthatták, hogy hova szeretnének menni. Ami az afgánokat illeti, az afgánok nem esnek bele ebbe a az áthelyezési rendszerbe. Az eritreaiakról, eritreaiakról volt szó, amikor azt mondtam, hogy ők nem eléggé képzettek számos tagállam szempontjából. A jelenlegi jogi ö, szabályozás elemzése csak arra vonatkozott, hogy jelenleg milyen szabályozásokat kell alkalmazni. Köszönöm, mondja az elnök, Szilvesztri úr. Én is köszönöm Jánzt, és Kinicsi képviselők um, kérdésére válaszolnék. A kísérő nélküli kiskorúak szempontjából fontos figyelembe venni, hogy a Dublin, csupa, Dublini rendszer csupán csak egy eszköz, ezen kívül vannak megfelelő ö, gyámsági, gondoksági rendszerünk, rendszerek, amelyek biztosítják, hogy a gyermekek mellett van valaki, aki beszélget velük, segít nekik jövőképet kialakítani. Ami pedig a humanitárius záradékot illeti, hogyha ez csak családi kapcsolatokra vonatkozik, akkor más kérdések is felmerülnek, például az, hogy a gyermeknek joga van az egészségügyi ellátásra. Köszönöm, Butterelli úr! A társ jogalkotók, amikor fontos fejleményeket vitatnak meg az Eurodac rendszerrel, a belépési-kilépési rendszerrel kapcsolatban, akkor az Európai Bizottság ezzel párhuzamosan az interoperabilitását is vizsgálja ezeknek a rendszereknek. Jövő tavasszal várható ennek az elemzésnek az eredménye. Jelenleg ugye van adatbázisunk, és majd egy-két év múlva előfordul, hogy kicseréljük a DNS-ét ennek az egész rendszernek. Itt az ideje, hogy konzisztensen, átfogóan és hosszú távú célok mentén alakítsunk ki rendszert, amelynek a keretében egyszerűsítjük a bűnüldözési szerveket, a határellenőrzési szervek feladatát, ugyanis jelenleg ez nem egyértelmű. Köszönöm minden felszólalónknak, köszönjük a nagyon érdekes felszólalásokat. Elnézést, de be kell fejeznünk a meghallgatást. Rend... Most hát be kell fejeznünk. Végezetül megadnám a szót Vic, Cecilia Wikström asszonynak, mint fő jelentés tevőnek. Egy másodperc, egy másodperc az egész. Csak azt szeretném elmondani, hogy nem kaptam választ a szudáni pushback kérdése a menedékkérők kérdésére. Az első panel elég hosszú volt, elnézést, hogy nem tudtak válaszolni minden kérdéssel felszólalóink. Gondolom, hogy Barbara, majd később kitérhetünk még számos kérdésre, amelyre most nem kaptunk választ, talán majd később tudunk választ kapni ezekre a kérdésekre is. Most engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, az összes szakértőnek, felszólalónak, akik jelen voltak velünk ma. Köszönjük a nagyon értékes hozzászólásaikat. Köszönöm a kollégáknak az érdekes vitát, amely azt mutatja, hogy itt, ebben a parlamentben, hogyha nem ilyen aktuális kérdésekről és fontos kérdésekről van szó, akkor nem tudunk ennyi képviselőt együtt megszólaltatni. Ez egy nem könnyű téma. A jelenlegi Dublini rendszer teljesen összeomlott, ezt már bemutatták ma is. Két éve két év után, a, köz, két, a közös európai menekültügyi rendszer kialakítása után két évvel rögtön össze is omlott a rendszer. Ki kell használnunk ezt a mostani pillanatot arra, hogy a most kialakítandó rendszer fenntartható lesz hosszú ideig. Ezek az alapvető kritériumok, amelyek mentén el kell kezdenünk ezt a munkát. Mindennek pedig egyértelmű kihatása lesz a jelenre. A Dublini rendszer nem működhet úgy, hogy nem osztják meg a tagállamok a felelősséget fizikailag, nem csak elméletben. Minden menedékérő esetében meg kell osztani a felelősséget, minden tagállamot be kell vonni a rendszerbe, ugyanis, hogyha nem vonunk be minden tagállamot, akkor a rendszer a rendszer nem fog megfelelően működni. Tehát technikai segítségnyújtásra, van szükség, és látnunk kell, hogy mit tudunk elérni ezekkel az eszközökkel, hogyha nagyjából minden menedék kérőt segítségnyújtásra alkalmas tagállam fogad be. A frontline országok országokat támogatnunk kell. Mindig káoszba fog fulladni a jelenlegi helyzet, és a jelen pillanat börtönében ragadunk, hogyha nem lapozunk, nem nyitunk új fejezetet, és nem vesz minden tagállam részt a jelenlegi helyzet megoldásában. Fair tisztességes rendszerre van szükség, szét kell osztanunk a felelősségeket, hiszen így tudunk megfelelően működő rendszert kialakítani. Olyan rendszert, ahol mindenkit regisztrálunk, ahol a biztonsági, orvosi ellenőrzéseket lefolytatják, és a kérelmeket megfelelő rendszerben nyújtják be. Olyan rendszerre van szükség, amely a frontline országokban, mint például Olaszország és Görögország, illetve a, kés, a rendszerben később elhelyezkedő országokban is működik. Olyan rendszerre van szükség, amely bizalmat gerjeszt, bizalmat gerjeszt a menedékkérő részéről, aki tudni fogja, hogy megfelelőképpen értékelik a menedékkérelmét, és nem szabad elfejtenünk azt sem, hogy olyan rendszert kell kialakítanunk, amely az EU-s tagállamokban is bizalmat gerjeszt. A jelenleg, jelenleg az EU-s tagállamok, azt, az EU-s állampolgárok azt látják, hogy nem jól kezeljük a problémát. Ez a jelenlegi helyzet nem működhet így a jövőben. Itt vannak a kihívások, számos kihívással fel kell vennünk a harcot. A forrásaink pedig korlátozottak, de hiszek abban, hogyha sok erőfeszítést hajtunk végre, akkor át tudunk, át tudjuk vészelni ezt a helyzetet. Mindenképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy mi vagyunk az, a világ leggazdagabb földrésze, hogyha mi nem vesszük ki a részünket, akkor ki fogja. Én, mint jelentéstevő szeretném felhívni a figyelmet a felelősségvállalásra és az együttműködés fontosságára. Ki kell alakítanunk egy olyan rendszert, amely a jövőben is működik, amely a bevándorlókat be tudja fogadni. Látom, hogy milyen kihívások állnak előttünk. Nagyon szívesen beszél, beszélek mindenkivel, aki szeretne ebben a, szeretné ebben a munkában kivenni a részét. Mindent nem tudunk persze megoldani. Hogyha a rendszert egy közös nevezőre próbáljuk hozni, akkor ez megint meg fog bukni, és felmerül a kérdés, hogy miért dolgozunk ennyit, akkor egy nem amely utána megbukik. Olyan rendszer tudunk csak elképzelni, amelyben azt mondhatjuk, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Kompromisszumot kell kötnünk, olyan kompromisszumot, amelyel át tudunk térni már a következő témára is. Kompromisszumra van szükség, kompromisszummal tudunk csak, kompromisszummal tudjuk csak a jelenlegi problémákat megoldani végre. Szerintem ma számos gondolatébresztő előadást, inspirációt hallhattunk, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt a rendszert felépíteni. Köszönjük a felszorolóknak, köszönjük a titkárságnak a szervezést, köszönjük a kollégáknak, amiért itt voltak és hozzászóltak ehhez a rendkívül érdekes délutánhoz. Remélem, hogy nem sokára lesz alkalmunk még ezekről a kérdésekről beszélni. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a tolmácsoknak. Köszönjük, hogy türelmesek voltak, köszönjük, hogy itt maradtak velünk egészen mostanáig. Most pedig lezárom az ülést.